Tisztelt kollégák, kedves barátaim! Egy kicsit még lyukacsos a terem, de a legfontosabbak már itt vannak. A társ előadónk és a jövőbeli társ előadónk, Bellingwer kollega úr, ha jól értettem, akkor vállalja majd eztnek a folytatását, tehát a legfontosabbak itt vannak, a többiek várhatóan jönnek, de hogy addig se vesztegessük az időt, néhány technikai dolgot szeretnék tisztáznék, néhány napirendi pontot húzunk a napirendről, nézzük gyorsan, hogy mit. A 18-as napirendi pontot, a Masztalka jelentést, itt a módosítók határideje változik. 2012. március 7-e. A 19-es ponttal kapcsolatban azt kell elmondanom a hitelminősítő intézetekről Wikström féle vélemény, hogy március 18-ára változott a módosítók határideje, és ezzel ezt a napirendi pontot is letudtuk. A 20-as napirendi ponttal kapcsolatban a Itt március 28-a lett a módosító határideje. 21-es pontnál azt kell erre mondanom, hogy Wikström asszony véleményének a módosítóihoz a módosító határideje ugyancsak március 28-a, és akkor, ha nincs felvetés, akkor ezt eldöntöttük. Most az érdemi napi rendi pontokra térünk rá. Ö, és üdvözlöm a vendégeinket, Hercell urat, aki és McQueen urat, akik mind a ketten jogi felülvizsgálati szakértők, Stefan Leible urat a Bajrati Egyetemről, Carlo Costanovo urat az Università Cattolica del Sacro Cuore, Milánói Egyetem professzorát, és Zomer kollégát, aki pedig a nemzetközi ügyek elnöke az Egyesült Királyságban Zgaga urat, aki a Német Föderáció elnöke, Mark Frié úrat, Schmidt úr nem tud jönni, nem tudott eljönni a koordinátorok ülésén, majd beszélünk róla, hogy miért nem tudott már részt venni a meghallgatáson, és Mark Frilé urat üdvözlöm a Frilé Society Devoká, vagyis az ügyvédi egy ügyvédi kamara elnökét, aki egyébként ráadásul a Marivanter Egyetem diákjaival van jelen körünkben, és akik megfigyelőként vesznek részt a mai jogi bizottsági ülésen. Néhány megnyitó közleményem is van, ezeket megpróbálom rövidre fogni. Nagyon fontos projektekről kell röviden beszámolnom. Az utóbbi hónapok során azt a felismerést fogalmaztuk meg, hogy a stakeholder találkozók egy kicsit gyengén sikerültek, illetve elmaradtak. Miért? Azért, mert bizottságunk számos olyan módosítót <coughs> nyújtott be, ami miatt kiderült, hogy sokkal több meghallgatásra és workshopra lenne szükség, most pótoljuk tehát ezeket az elmaradtakat, és a mai ennek a jegyében zajlik. Próbáljuk jobban bevonni a jövőben majd a nemzeti szakmai szakértőket, szervezeteket munkánkba, és előre üdvözlöm azokat, akik majd még a meghallgatás után ezeket a dossziékat tovább viszik, mert kemény diókat kell majd feltörni, megoldani problémákat. Olyan jogalkotási eszközöket kell majd javasolnunk, amelyeket aztán tényleg elfogad a többség. Ennyit kívántam gyakorlatilag mondani, most térjünk rá akkor a mai meghallgatás első részére, az európai közjog működéséről van ma szó, és annak a kontextusba helyezéséről, európai és nemzetközi kontextusba helyezéséről. A vásárlók jogairól konkrétabban, és ennek a jegyében kérem először, hogy 10 percben tartson meg előadását. Micro. that's a micro. You have to press the button down there. Which button? Is that better now? Yeah, it's much Thank better. You. Thank you very much for providing Hector McQueen. Köszönöm, hogy eh, lehetőséget kaptunk arra, hogy beszámoljunk arról, hogy a mi jogszabályok felvizsgálatával foglalkozó jogi bizottságaim milyen munkát végeztek ezzel kapcsolatosan. Két fő rendszert képviselünk, én Angiát West, a kollégám pedig Hector, a skót jogrendet, az EK és a skót kormány megosztja ezt a munkát az EK-ra vonatkozó ügyekben. A közös európai adásvételi jogról és a nemzetközi magánjogról beszélünk, valamint az anyagi jogról, 10 percben csak az alapokat tudjuk ismertetni. Az írásos anyagunkban megadtuk a jogi hátteret az EK-val kapcsolatosan, de az előadásban először néhány általános dolgot mondanék az EK kormány szemszögéből, majd rátérnék az üzleti fogyasztói dolgokra, Hektor kollégám pedig a vállalkozások közötti ügyekre térne át. Amikor a kormány megkért minket arra, hogy a közös európai adásvételi jogról nyilatkozzunk, akkor megnéztük a megvalósíthatósági tanulmányt, valamint ennek a jognak az elveit és a már meglévő szövegeket, és ezeket megtárgyaltuk Nagy-Britanniában a legfontosabb érdekelt felekkel, belétve a kiskereskedelmi konzorciumot, a kiskereskedők szövetségét és az angol ügyvédi kamarát saját kutatásokat is folytatunk, és összefoglalva elmondhatunk, hogy az üzleti konzorcium az elvet a jog mögött támogatta, de a szöveget nem szükségszerűen, nem feltétlenül. Az egyéb szervezetek kevésbé támogatták, figyelembe véve az EK sajátos álláspontját. Különböző aggályoknak adtak hangot, és ez a jogtervezet hatájára és eredetére vonatkozik. Az Európai Bizottság elmondta, hogy a közös európai adásvételi jog célja az, hogy az egységes piac működése javuljon. Főként az vállalatok és a fogyasztók közötti tranzakciókról, ügyetekről van szó, figyelembe véve a fogyasztók státuszát. Amikor egy kiskereskedőről van szó, akkor a közvetlen tevékenység egy másik tagállam felé azt jelenti, hogy a saját weboldalára a másik, tehát a határon túli érdeklődő betekinthet. Nagyon sok esetben ez nem határon átnyúló üzleteket jelent, nyelvi és egyéb akadályok és az alkalmazandó jog miatt. De azért egyetértünk, hogy a jog miatt mindenképpen aggódnak a kereskedők, és ez indokolja a megoldást. A, ez a közös európai adásvételi jog mit tud hozzátenni? A határon átnyúló ügyletekről van szó, de ez itt összezavaró lehet, mert egy újabb jogi rendszerrel kell foglalkoznia az érintett vállalkozásnak. A ha több határól van szó, akkor csak az internetet kell használni a kereskedőnek, és ez a nyelvtudástól is függ. Egyébként más megközelítés nem nagyon tud alkalmazni. A bizottság és Reding biztos asszony már agályának adott hangot az internetes értékesítések és az ezzel kapcsolatos szerződéseket illetően. A kérdés az, hogy ez a közös európai adásvételi jog megfelelő-e, az internetes eladások és az egységes piac szempontjából jelenlegi formájában szerintünk nem. Ennek több oka van, a részleteket a bizottság weboldalán lévő tanácsainkból olvashatják ki, de a jelenlegi tervezet túl hosszú, túl bonyolult a kitűzött cél szempontjából. A rendelet szabályozás mellett 106 cikje, 186 cikje van ennek a törvénynek, és négy-öt cikk foglalkozik a szerződés befejezésével, ez alapvető kérdés, és ezek a szöveg különböző részein találhatók. A jelenlegi szöveg a közös referenciából merít, és itt egy nagyon hasznos, átfogó szerződési kódexről van szó, viszont ez nem a KKV-kre szabták, a KKV-k és a fogyasztók közötti üzleti kapcsolatokra. A legkisebb vállalkozások esetében a kereskedőnek, a fogyasztónak nagyon gyors megoldásra van szüksége, és arra, hogy minél kevesebb legyen a vitás kérdés. A másik, a jelenlegi a másik pedig, hogy a nyelvhasználat kérdése. A kívánalmakat meg kell vizsgálniuk a kereskedőknek, és a jelenlegi jogon ez túl lép, de mindenképpen alapvető interakciót jelent a nemzet és a nemzetközi jog vonatkozásában. A másik a szerződés befejezésének kérdése. A fogyasztónak jó hiszeműen kell eljárnia, ezt feltételezi ez a jogszabály. A lezárási időszak elfogadhatatlanul hosszú a vállalkozások szerint, és ezért nem támogatják ezt a közös adásvételi jogtervezetet. Az LK-ban nagyon sok vitás ügy származhat ebből, és az egyszerű internetes kereskedés, egyszerű termékek esetén, ahogy a bizottság elmondta, az a cél, hogy javítsák a piacot, és a fogyasztók számára a költségeket csökkentsék. Viszont a szöveg bizonytalan, túl sok a lehetősége a tág értelmezésnek, vagy pedig annak, hogy újra kelljen írjon egy szerződést az érintett fél a másik pedig az alacsony értékű tranzakciók, ügyletek, online ügyletek kérdése. Lehet, hogy ezt a jogtervezetet csak a határon túlnyúló ügyletekre lehetne alkalmazni, de bizonytalan, hogy mire lehet ezt alkalmazni. Online alkalmazás különösen bizonytalan, mert nem tudja az érintett, hogy a kereskedő vagy a fogyasztó éppen melyik országban tartózkodik. A tagállamok hogyan foglalkozzanak a visszaélésekkel? Másik kérdés. A bizottság munkája alapján megállapítottuk, hogy itt bizonyos fogyasztókra vonatkozó tételek nem szerepelnek. Ez átfogó kódexnek mondja magát, de még mindig továbbra is nagyon sok nemzeti jogszabály marad érvényben. A 27-es preambulum bekezdés például a közös európai adásvételi jog nem foglalkozik az illegális kérdésekkel, a fizetésképtelenséggel, stb. És éppen ezért reálisnak kell lenni azt illetően, hogy mit tud ez a jogszabálytervezet egyáltalán mire tud kiterjedni a jelenlegi formájában. Az egységes piaci célokat jobban lehet teljesíteni, hogyha világos jogszabálytervezetek születnek az online kereskedelemre. A megvalósíthatósági tanulmányban erről szó van, a vállalkozások és a fogyasztók vonatkozásában, akik nem biztos, hogy mindig ismerik részletesen a szerződés jogot. Másik probléma a mostanában a fogyasztók inkább az intelligens vagy okos telefonokat alkalmazzák rendelésre, és nem annyira a számítógépeket. Ez megint egy másik kérdéscsoport. A határon átnyúló kérdések. Meg kell kérdezni a, egy idő után a az érintetteket, hogy mi működne, tehát a vállalkozásokat és a fogyasztókat. Úgy érezzük, hogy lehetősége van most Európának arra, hogy egy globális benchmarkot állapítson meg az internetes kereskedelemre, és nagyon nagy szégyen lenne, hogyha ezt a lehetőséget most nem használnák ki. A vállalkozások közötti kérdéseket illetően sok kérdés merül fel, az elmondottak egy része ide is vonatkozik. Az EK a Bécsi Egyezményt a nemzetközi adásvételről soha nem ratifikálta, pedig ez az EU-ban meglehetősen elterjedt. Az EK-ban jelentős a jogi és egyéb ellenállása ratifikálással kapcsolatosan, ami a jogválasztás illeti vállalkozások közötti határon átnyúló ügyletek esetén ez nehézségeket jelenthet, mert egyrészt nincs alkalom arra, hogy jogot válasszanak, mert azt feltételezik, hogy tárgyalásokkal lehet meg jobb, legjobban megoldani a problémákat. Ez mindig az ügylet tartalmától függ. Lehet, hogy a skót ügyletekre ez jobban vonatkozik, mint az angolokra. A másik fél jogát kevésbé ismerik, és ez kevésbé található meg fordításban, mint a skót jog. Mondjuk egy skót és egy lengyel cég között. Egyik fél sem ismerte a másik fél jogrendszerét, és ez jelentős problémát mutatott a szerződés megkötésekor. Hogyha a az adásvételi jogunk minden nyelven elérhető lenne, akkor ez hasznos megoldás lenne ezekre az ügyekre, főként azon felek számára, amelyek nem engedhetik meg maguknak, tehát a kkv azt, hogy igen, finom részletekkel együtt rész, messze menően kidolgozzák a szerződéseket. Ami az LK üzleteket illeti, nyitott végű és információ cserére vonatkozó rendelkezések nálunk nincsenek, ami pedig a jogorvoslatot ismerik, illeti kevés párhuzam van. Vannak alternatívák, úgy gondoljuk, hogy az ágak, vagyis a vállalkozások közötti szerződésekben inkább a vitarendezés felé hajlanak a felek. A másik kérdés bizonyos jogok kizárása. Lehet, hogy elfogadják ezt a jogtervezetet, de azután elkezdik újraírni a szabályokat, ami az közös európai adásviteli jogot illeti. Valószínű, hogyha ez a jog, ha világos pontokat tartalmaz e, a vitás ügyekre, és gyors megoldásokat ígér, akkor elképzelhető, hogy ez nálunk is alkalmazható. A szabályok kevésbé nyitott végűek a mi esetünkben, mint a jelenleg javasolt közös európai adásvételi jogtervezet esetében. Köszönöm szépen mindkettőjüknek az előadást. Most Leible professzornak adom meg a szót a Bayreuth Egyetemről. Vorsitzender. Gibt es da einen Trick? Oder? Okay, wunderbar. Gut. Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én az európai adásvételi jog működéséről kívánok beszélni a jelenlegi keretrendszeren belül. Örülök ennek a meghívásnak. Kiinduló pontunk, és engedjék meg, hogy bocsánatot kérek, hogy ilyen kicsi lett a betűméret. A hármas szikke a javaslatnak, amely alapján a felek megegyezhetnek, hogy határokon átnyúló szerződések esetén bizonyos feltételeknek az európai adásvételi jog szerint akarnak megfelelni. Noha ennek a megfogalmazása ö, még nem végleges, itt semmiképpen nem ö, nemzetközi jogi kollíziós jogi választásról van szükség, hanem két különböző adásvételi jogi rendszeren belül egy egységes keret jogszabály rendszeren belül. Az európai ö, közös ö, adásvételi jog, tehát mellette működne a megmaradó nemzeti jogrendeknek, ez egy második lehetőség lenne a szerződések kötésének egy típusa, és még ehhez is az kell, hogy valamilyen tagállami jog alapvetően érvényesüljön egy szerződéskötés esetén, és emellett előre hozottan meg lehet vizsgálni az európai megoldás választását. Az osztrák alkotmánybíróság véleménye szerint egy ilyen európai rendelet soha nem is válhat tagállami joggá, még ha át is ültetik azt a, a tagállami jogrendbe, ez európai tulajdon marad, csak be lehet ágyazni azt a tagállami ö, jogrendbe. De ö, túlzóan azt is mondja az osztrák kolléga, hogy éppen ezért megvalósíthatatlan. Szerintem nem erről van szó. Az uniós jog szembeállítása a tagállami joggal nem jó ötlet az Európai Bíróság száma a 60-as, 70-es években is rámutatott arra, hogy a két jogrend egymás mellett létezik. Van supranacionális része az európai jogrendnek, de még továbbra is megmaradnak a nemzeti jogrendek, és számos kérdésben csak mellettük létezik az európai. És az adásvételi jog tekintetében itt szó sincs arról tehát, hogy egy nemzetközi jogot levezetnénk, és európai csatornákon keresztül végül is tagállami joggá tennénk, egységesítenénk. Nem. A tagállami jogot alkalmazni kell, legalább akkor, hogyha a két fél közül az egyik ezt kívánja, vagy az eladónak a telephelye egy másik tagállamban van, akkor annak a tagállamnak a jogát kell alkalmazni vagy pedig maga az ügylet olyan, hogy köz, szorosan kötődik az egyik tagállam jogrendjéhez. A B2C szerződések tekintetében a hatos cikke mérvadó az egyes római szerződés végrehajtási utasításának. Itt az első bekezdésben van arról szó, hogy a tartózkodás helye is döntő lehet, az fogyasztó tartózkodás helye. De más a helyzet, amikor választható a jogrend. Erre a hatos cikke vonatkozik a, a Róma 1-es 2-es bekezdése, ahol azonban lehet választani a jog közül, vagy ha nem választanak, akkor amelyik a fogyasztó számára kedvezőbb, azt kell választani. És ezért belső piaci uh, konkrét tranzakciók esetén mindezek álproblémát mutatnak, mert valójában most is nagyon sok lehetőség van, és szinte korlátlanul választhatnak a felek, hogy milyen jogot használnak. Mondjuk, ha egy francia cég az interneten keresztül egy német vásárlónak ad el valamit, akkor választhatják a francia, a német, az európai jogot, és ha mást választanak, az egyik helyett a másikat, kiderül, hogy akkor is nagyon hasonló a szabályozás. Kizárólag az összeütközések esetén mérvadó, útmutató az európai közös tervezett adásvételi jog. pedig nincs mindig összeütközés a tagállami jogrendek között. Más a helyzet harmadik országokkal való ügyletek folytatásakor, de erre is hivatkozik a Róma 1-es, 6-os cikke, mondjuk ha a francia cég egy interneten keresztül mondjuk Svájcba ad el valamit, francia jogalap választás alapján és az európai jogalapján, akkor köteles megvizsgálni, hogy az európai jog és a svájci jog alapján melyik a fogyasztó számára kedvezőbb és amennyiben ez mondjuk a svájci lenne, akkor azt kell választania, és éppen ezért lehetetlen az, hogy az európait alkalmazzuk ilyen helyzetben, mert a jog választásának a jogát meg kell mindenkor adni a mindkét felnek. A, a B2B szerződések tekintetében itt sem okoz gondot az európai jog, kivéve néhány nagyon ritka korlátozást, például egy olyat, hogy legalább a két fél egyikének kis vagy mikrovállalkozásnak kéne lennie. Az más kérdés, hogy a B2B-re jó ötlete az európai adásvételi jog alkalmazása, de mindenképpen alkalmazható rá. Ráadásul az ENSZ-ben, ENSZ alapján is létezik, és látják ott, olvashatják egy adásvételi jog. Ez akkor alkalmazandó, nyilván, hogyha különböző országban van a két fél, és az ENSZ joga azt mondja ki, hogy nem kötelesek a felek valamelyik ország joganyagát választani, hanem megegyezhetnek abban, hogy az ENSZ adásvételi jogát választják. De mondom, kán merülnek föl, hogy, hogy ne lehessen se az európai, se a tagállami, se a másik országbeli jogot választani, és ott arra kényszerüljenek a felek, hogy az ENSZ szabályokra nyúljanak vissza. Előfordulhat, de nagyon ritkán van ilyesmi. És ráadásul az ENSZ adásvételi jog 90-es cikke nagyon vitatható, tehát jobb is, hogyha erre nem hivatkozunk, és ehelyett tényleg jobb, ha az európait alkalmazzuk. Na most van-e egy adott tagállamnak beavatkozni ö, ö, egy másik ország adásvételi jogába, azt ö, helyéből kiemelni és a sajátját oktrojálni az abban a országban lakó félre. Szerintem ezt nem lehet csinálni. Minden olyan norma végrehajtása kizárt, amely az egyéni érdekeknek, a fogyasztó érdekeknek és a, az E, európai jog által lefedett területek e, e, által érintett termékeknek, szolgáltatásoknak megfelel. Tehát a másik tagállam joga ellenében nem lehet végrehajtani ilyesmit, az európai jog ellenében sem, de nem kell félnünk a konfliktusoktól, mert a közös európai adásvételi jog gazdasági technikai részleteket nem tartalmaz, nem fog tartalmazni. Nézzük meg, hogy a közös európai adásvételi jognak milyen területi illetékessége lenne, hatája lenne. Ez kizárólag határokon átnyúló ügyletek esetén lenne alkalmazható, és az egyik országnak a két fél hazája közül legalább EU országnak kell lennie. Azon fogyasztók számára, akiknek vitatható, hogy mi az állandó lakhelyük, vagy szokásos lakhelyük, ott a számlák alapján lehet választani. A B2C ügyletek esetében meg lehet egyezni például abban, hogy egy vállalkozó és egy vásárló, noha ugyanabban a tagállamban ö, laknak, mégis mondjuk egy ajándék esetében egy másik ország joga ö, szerint kötik meg a szerződést. Ez azért is érdekes, mert a, ebben a konkrét esetben a fogyasztó definíciója nem világos. A német változatban különösen sok a hiba a tervezetben. Itt azonban ez is, ha az angol szövegre vetünk egy pillantást, megmutatja számunkra, hogy a consumer, a fogyasztói a legvégső döntés a tekintetben, hogy egy tisztán elvileg belli, belügyi jogi helyzetet akár határokon átnyúló jellegűvé tegyen. Emögött az a logika búvik meg, hogy meg szeretné a jogalkotó mind a vállalkozót, mind a fogyasztót váratlan helyzetektől védeni. Jogpolitikailag ez egy jó törekvés, ez a védelem. Ugyanakkor a tisztán nemzeti hatáskör esetleges felfüggesztését, kizárását ö, tartalmazza, ami viszont maga is vitatott téma. Tehát szerintem arról kéne elgondolkodni, hogy milyen egyéb érveket lehet felhozni amellett, hogy egyáltalán, hogy egy tisztán ö, ö, belföldi ügylet esetén miért lehetne miért kell alkalmazni az európai jogot? Én magam nem tudok ilyen érveket felsorolni. Egy második szerződéses jog esetén egységes szabályokat kell mindenképpen előírni az EU-n belül. Harmadik országokkal folytatott ügyletek során azonban ez nem írható elő, és ott már a fogyasztói igények, érdekek kérdését is nagyon tág keretek között lehet csak értelmezni. Sokkal konzekvensebb lenne ilyen esetekben kezdettől fogva az európai jogot megnyitni a tisztán belügyi, belföldi ügyletek előtt. Csak nagyon ritkán okoz most és okozhat a jövőben is gondot az európai jog választása. Ha mégis előfordulhatna olyan helyzet, ahol a fogyasztó szempontjából ez lenne a leghátrányosabb, arra azonnal ki kell találnunk valamit. Professor Carlo Castronova von der Universität Cattolica del Sacro Cuore Maus Mailand. Bitte schön, Sie haben das Grazie Presidente, ringrazio Köszönöm szépen, elnök úr, megköszönöm az, elnök, az Európai Parlamentnek a megtiszteltetést, hogy meghívott erre a meghallgatásra a közös európai adásvételi jog témájában. Ha megengedik, akkor e, el beszélnék arról, hogy mik voltak az előkészítő fázisok, ezt bizonyára tudják, hogy több évtizede zajlik, a bizottságnak ez volt az elképzelése, ezt az útat kellett bejárni, és az út végén található ez a mostani javaslat. 2010 áprilisában az Európai Bizottság egy szakértői csoportot állított fel azzal, azzal a célral, hogy dolgozzanak ki egy keretet. Ez Így képzelte el a bizottság saját tevékenységének a referenciakeret megvalósítását az közös európai adásvédelmi joggal kapcsolatban, és ezt a közös referenciakeretet egy projektben kommunikálták, ebben mutatták be a közös európai adásvédeli joggal foglalkozó szakértői csoport munkáját. Ez volt tehát az eredmény, amelyet angolul Draft Common Frame of Reference-nek hívunk. Amikor 2010-ben a bizottság kinevezte ezt a szakértői csoportot, akkor az volt a mandátumok, hogy ezt a referencia keretet dorgolják ki. Lehetett, azt lehetett tehát várni, hogy a szakértőknek az a feladata, hogy az addig létező elemeket megpróbálják valahogyan összerakni, hogy világos keretet alkossanak. A bizottságnak volt már egy olyan volt már egy olyan nyilatkozata, amely az adásvételi jogról szólt. A szokásos és, és a, a valódi tartalma ennek a Draft Common Frame of Reference-nek az általános szerződési feltételek, vagy szerződéses feltételek voltak adásvételi feltételek, illetve kötelmi viszonyok. Nos, az eredmény az Európai Bizottság szempontjából egy irányelv tervezet volt, és a célja legfőképpen az adásvétel volt. Tehát immáról nem csak a szerződéses viszonyokról és a, és a kötelmi viszonyokról szól ez, hanem csupán az adásvételi jog, jogról. Miért döntött úgy az Európai Bizottság, hogy csökkenti, a, vagy leszűkíti a, az ér, a tartalmát ennek a, ennek a jogszabálynak? Különböző szakértői csoportok dolgoztak ezen korábban, évtizedes munkák eredményét csökkentette le a bizottság, szűkítette le, próbálta meg csupán az adásvételi jogról szóló európai irányelvben megfogalmazni. Láthatjuk, hogy egyfajta kettős vágányon folyt a munka, és ez jelentkezik egy úgynevezett meg egy tanulmány eredményében is. Nem nagyon, nem nagyon különbözik ez az irányelv tervezetről. Tehát van egy első részünk, egy második részünk és egy harmadik részünk. Általános szerződéses jogról van itt szó. Itt egy szó sem eszik, esik az adásvédeli jogról. Aztán van egy négyes és egy ötös rész, ami viszont az adásvételi jogról szól, a hatodik rész és hetedik rész, nyolcadik rész is van ebben a dokumentumban. Ez a kötelmi viszonyokról szól. Nos, természetesen felmerül a kérdést, hogy mi az értelme ennek a szerkezetnek, miért vannak általános feltételek, általános szerződéses, fel, felté, szerződéses feltételek és kötelmi viszonyok, illetve miért van ez szembenállítva az adásvételi joggal? A bizottság javaslata alapján arra lehet gondolni, hogy az elmúlt évtizedek hosszú munkáját valahogyan meg kell jeleníteni a, a kidolgozott jogszabályban, tehát hogy legyen szó a kötelmi viszonyokról. Másrésztről viszont a bizottság arra is tög, törekedett, hogy nevet adjon az adásvételi jognak, ezért is ez a címe, Tehát ennek, ezért ilyen kettős a szerkezet, egyrészt a, nem akarták sútba dobni a több évtizedes munkát, másrészt pedig, másrészt pedig a, a, a bizottság az adásvédeli joggal akart konkrétan foglalkozni. Így lehet meg, megfogalmazni ezt, így lehet azt hiszem ezt felfejteni. Vizsgáljuk most meg ezt a rendelettervezetet. Az a kérdés merült fel mindenkiben, hogy hogyha ezt, hogyha jóvá hagyják a rendeletet, és ezt meg kell jeleníteni a tagállami jogszabályokba, akkor hogyan is működne ez, kompatibilise a jelenlegi jogszabályokkal. A rendelet tervezetről már, a kor, már korábban elhangzott, hogy az adásvételi jogkérdés, ami igazából az első részében van, első részében van a javaslatnak, szembeállítja egymással az európai jogszabályt, illetve a tagállami jogszabályokat. A feleknek, a szerződéses feleknek, feleket ezért ez egyfajta kényszerűség előállítja, választaniuk kell az európai jogszabály, illetve a tagállami jogszabályok között. Persze ez sem teljesen igaz, mert már elhangzott itt a mai napon, hogy nagyon sok tagállami jogszabály az, Európa, az Európai Unióban a Bécsi Egyezményhez kapcsolódik. Tehát arról van itt szó, hogy az a kérdés, hogy melyik a magasabb rendű, melyik a magasabb rendű jogszabály, és hogyha minden igaz, akkor három szinten is jelentkeznek a jogszabályok. Egyrészt az adásvédeli jog indoklásában szerepel az, hogy ez a rezsim az, az tagállami jogszabályokon belül képzelendő el. Nos, hogyha valaki az európai jogszabályt, a rendeletet választja, akkor az nem mindig e- egyszerű. Ez ugyanis európai jog forrásá válik. Tehát ez immáron nem arról van szó, hogy ez egy tagállami jogszabály, egy olyan jogszabály, amely már korábban is megvolt a tagállamokban. Tehát a logika immár, immáron nem a nemzetközi magánjog logikája, ahol is attól függően változik a jogszabály, hogy melyik tagállam jogfórumát választjuk. Hogyha hogyha ezt az európai joganyagot választjuk, akkor ez egy európai jogforrás. Így aztán átlépünk, vagy túllépünk a ö, tagállami jogszabályon. Tehát itt nem, nem arról van szó, hogy alternatívák-e ezek, vagy hogy egymás mellett létezik a tagállami, illetve az európai jogszabály. A rendeletet automatikusan alkalmazni kell, túllépve ezzel a tagállami jogszabályok szintjén. A kérdés az, hogy vajon a fogyasztói jogokat lehet-e érvényesíteni a római egyezmény hatos cikkébe? Ez a kérdés csak akkor értelmes azonban, amikor a jogszabályok, tehát a normák szintje a tagállami jogszabályok szintjén marad. De ismétlem, hogyha elfogadják ezt a jogszabályt, és akkor ezt közvetlenül alkalmazni kell, ezt a rendeletet közvetlenül alkalmazni kell a tagállamokban, akkor ez már nem tagállami joganyag, hanem európai jogforrás, tehát nem merül fel a kérdés, hogy tagállami jogszabályról van-e szó. Azon túllépünk. A javaslat nagyon sok kérdést vett fel értelmezéssel kapcsolatban, erről most nem tudok beszélni, mert nagyon kevés az idő. Az egyik ilyen kérdés azonban az, hogy mi a helyzet a nemrégiben elfogadott fogy, ö, fogyasztók jogairól szóló jogszabály. A két dokumentum ugyanis gyakorlatilag ugyanarról a témáról szól, de formálisan eltérnek egymástól. Kérdés, hogy mennyire elfogadható ez, hogy az európai joganyagban két különböző forrásban különböző módon definiálnak például dolgokat, például a hivatásos el, kereskedő vagy a fogyasztó definíciója eltér a két forrásban. Tehát a kereskedő definíciója eltér. Például a fogyasztók jogairól szóló irányelvben eltér az olasz kifejezés a kereskedőről, professzionista kifejezést használnak jogi nyelv szempontjából nagyon fontos az, hogy állandó jelleggel használjuk, tehát folyamatosan ugyanazokat, konzisztensen ugyanazokat a definíciókat használjuk, illetve ugyanazokat a kifejezéseket, függetlenül attól, hogy eladónak, kereskedőnek, vagy hivatásos eladónak hívjuk, ugyanarról van szó. Tehát nincs sok értelme annak, hogy itt kettőzzük az elnevezéseket, definíciókat. Még egy dolog, ez a tervezet olyan, sok olyan definíciót tart, amely ö, nagyon komoly múltra tekint vissza, például Ole Lando professzor úr, aki egyébként egy komoly munkacsoportot, ö, vagy szakértői csoportot irányított. Ole Lando azt mondja, hogy a meghatározások lehetnek hasznosak, de azért ne esünk túlzásba. Itt pedig a meghatározások eléggé homályosak az ár, vagy a adásvédeli szerződés definíciója nagyon-nagyon homályos. Hogyha minden definiálunk, akkor vég, ez egy végtelen munkát kezdünk meg, még a nyilvánvaló dolgokat is definiálni akarjuk. Ez az értelmezést egyáltalán nem könnyíti meg, sőt nehezíti azt. Ha mindent értelmezünk, mindent definiálunk, akkor azzal csak bonyolítjuk a helyzetet. Nos, véleményem szerint egy ilyen jogszabályban nem szabad nehézkessé tenni az értelmezést, úgy sajnálatos módon jelenleg vannak olyan divatos értelmezések, amelyek megnehezítik a, a munkát, tehát például az eredménynyel kapcsolatos, illetve az eszközzel kapcsolatos ö, kötelezettségeket, vagy kötelmi viszonyokat meg kell -e egyáltalán különböztetni, nem feltétlenül. az olasz semmitőszék legalább 50 éve foglalkozik ezzel a problémával, és most nemrégiben úgy döntött, hogy nincs szükség erre a fajta különbségtételre. A, a különbségtétel mindenképpen racionális kell, hogy legyen. Fontos az, hogy nagyon fontos az, hogy, a, hogy aki ö, adásvédeli szerződést kötött és adós, az előbb-utóbb eredménnyel ö, fizesse vissza a tartozását. Köszönöm szépen. Az elmondottakra való tekintettel azt javasolnám, hogy egyből hallgassuk meg másik három előadónkat is, és utána ütköztessük egymással a szempontokat. Úgyhogy most azonnal megadnám a szót Tina Zomer asszonynak. I'm chairman for the Federation of Small... Jó napot kívánok! Kisvállalkozások szövetségét képviselem, több mint 200 ezer tagunk van, kisvállalkozások, de egyébként én is kisvállalkozó vagyok, jó magam, és most nagyon gyakorlatias leszek az üzlet világát fogom ismertetni ebből a szempontból. A kisvállalkozásoknak nagyon jó ez a javaslat, és ezt üdvözöltük ezettől fogva. Miért? Mivel a Róma egy életbe lép, ezt mi ellenezzük nagyon erőteljesen, különböző fogyasztói jogokkal állunk szembe a különböző tagállamokban. Például vannak harmonizációs jellegű jogszabályok, most nem erről van szó, és a kisvállalkozások attól félnek, hogy amikor árut szállítanak valamelyik országba, akkor abba az országba kell majd bírósághoz fordulniuk, és ez nagy gond, mert a kis cégeknek nincs túl sok pénzük. Kiszámítottuk ezt, hogyha egy másik országba viszünk árut, akkor ez 10-15 font lehet, de másik ország esetében lehet, hogy ez más összeget tesz ki. Online könnyebb lehet bonyolítani, de a, ha van egy közös európai adásviteli jog, akkor egyelő esélyeket teremtenek, és ez talán könnyebb a kisvállalkozásoknak. A kérdés az, hogy akarjuk-e fokozni, megsokszorozni az ügyletek számát határon túlnyúlóan. Ha viszont vita van a fogyasztóval, akkor lehet, hogy inkább kétszer adják el az árut, mint hogy bírósághoz forduljanak. Csak akkor fordulnak bírósághoz, hogyha valóban megoldhatatlan vitás ügyről van szó. Részt vettem az elmúlt hónapokban nagyon sok vitán, és mindig a jogi, a jogi viták mindig túl léptek rajtam, nincs jogi végzettségem, mi csak egyszerűen kereskedünk, és azt egyszerűen, könnyedén szeretnénk tenni, ez érthető. Éppen ezért a javaslatnak is könnyű nyelvezetőnek és könnyen érthetőnek kell lennie számomra. De vannak jogi, technikai problémák, amelyeket meg kell oldani, és ezt mondtam a jogászoknak a konferenciákon, hogy akkor ezt oldják meg, ennek működnie kell a fogyasztók és a vállalkozók számára. A vállalkozók is fogyasztók, tehát a fogyasztóvédelmet én magamnak is akarom. Ennek így kell működnie. Ez egy alternatíva. Aki ezt eh, elkezdi, az a vállalkozás, azt fogja mondani, rendben, én ezt online eh, fogom eh, végezni a fogyasztó számára, a fogyasztó pedig választhat, igen vagy nem. Ha minden rendben megy, nincs gond, de ha nem akarja ezt az érintett fél, akkor nem lesz jobb a helyzet, mint most. Mert a vállalkozásnak kell döntenie, hogy melyik alkalmazást fogja használni. Vannak kérdéseink, amikor határon túlnyúló esetekről van szó, akkor ezt hogyan definiáljuk? Melyik az a pont, amikor ennek minősül? Vannak definíciók, amelyeket tisztázni kell az vállalkozók számára is, de a lényeg, hogy egyszerű megoldást szeretnénk. Továbbá az alternatív vitarendezés és az online vitarendezés üdvözlendő. Remélem, hogy ez egyszerű, sima tranzakció lesz, mert ezzel a bíróságokat el lehet kerülni. A fogyasztó vagy a vállalkozó számára ez a legutolsó választás, ezt legkevésbé akarják, hogy bírósághoz kelljen fordulni. A módosításokat el kellene végezni, viszont maga az elv, az helyes, és ez jó a kis vállalkozásoknak. Nézzük meg, hogy miért akarjuk ezt. Azért, mert meg akarjuk sokszorozni a kereskedelmet az EU-ban. Itt vannak a nagy piacok, mint az EK, a tagjaink jól el vannak ott, hogy ott kereskednek, de vannak kis országok, ahol nem annyira nagy a belső piac, ott kevésbé szerencsések és exportálni akarnak, ezt meg kell könnyíteni. Ami az egységes piacot illeti, az egyéneket, a kisvállalkozásokat, nekünk megvannak a statisztikáink, minden exportból egy zajlik így, a, öt exportból egy zajlik így az EK-ban, és mindenképpen vonzónak kell lenni, hogy egyre többen kereskedjenek határon túl nyúlóan. Ha ez könnyedén megy, akkor az jó, de ha nem, akkor elszalasztottunk egy lehetőséget. Minél többet módosítjuk, minél többet változtatunk, és hogyha fokozzuk a fogyasztóvédelmet, akkor visszafogottabbak lesznek, vonakodóbbak a vállalkozások, és ez fordítva is igaz. Általánosságban ez jó, ezt akarjuk. Ami a B2B-t illeti a vállalkozások közöttit, ez is egy alternatíva, és néhányan azt mondták, hogy ebben nagy potenciálok rejlenek, ha egy kis cég a nagy céggel üzletet köt, akkor mi történik? Alá kell írni a szerződést, különben nincs kereskedés. Ha olyan terméke van az embernek, amely érdekli a, a partnert, a nagyobb vállalatot, és hogyha jobban megértjük a jogot, ha ez semleges, akkor ezt alkalmazhatjuk. Mindenképpen egyelő esélyeket kell adni a kis cégeknek, hogy semlegesebb legyen a terep, és ösztönözni kell őket erre. Lehet, hogy ez működni fog, lehet, hogy nem, majd meglátjuk. A vállalkozásoknak tájékoztatásra van szükségük, a fogyasztóknak is, a jogászoknak ugyanúgy. Ez hosszú időt vesz igénybe, de új módja annak, hogy egy nagy problémát megoldjuk, hiszen a jog más és más a különböző EU országokban. Összefoglalva vezessük be, nézzük meg, hogyan fog működni, mert különben a többlet kereskedés, amire törekszünk, nem fog bekövetkezni. Köszönöm szépen. Akkor Zgoga, Zgoga úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A szervezetünk a középméretű vállalkozásokat képviseli, és az ügálnak a tagja és a kereskedő középméretű vállalkozások érdekeit próbálja képviselni. Sok szolgáltató, termék, eladó van köztünk. És köszönöm szépen, hogy meghívtak engem erre a mai meghallgatásra. És mivel rövid az időm, csak a lényegről fogni, fogok beszélni. A fő üzenetünk az, hogy egyértelműen támogatjuk ezt a rendelettervezetet, amennyiben az opcionális, ö, választható jog. Az előző viták során egyébként mi magunk a, a teljes harmonizációt is támogattuk volna. Szerintünk az lett volna a végleges megoldás minden jelenlegi ö, problémára, és ö, ugyanolyan pozitív hatásokat generálna, mint most az opcionális, amelynek hátrányai is vannak, de az opcionális megoldás a második legjobb megoldás, és ezt is tudjuk támogatni, és mindenképpen élni kell ezzel a lehetőséggel, amennyiben a teljes harmonizáció nem lehetséges. Az egységes európai adásvételi jog jó irányba mutat az a nézetünk, hogy az európai jogi széttagozódottság nagyon nagy korlát a teljes piac, belső piac kiterjesztés előtt, mint a B2B, mint a B2C viszonylatban, és más tagállamokban is ezt a véleményt hallom. Határokon átnyúló ügyletekben nehezen mennek be mind az eladók, mind a vevők, hiszen jogbizonytalanság van és ráadásul az egyszerű termelő szolgáltató azért is tartózkodik ettől, mert nem ismeri a másik ország jogrendjét, és valóban nagy befektetést igényelne számára, hogy ezt megismerje és jól alkalmazza. És nyilván inszolvencia biztosnak kell lenni a szabályoknak, hogy ez nyugalmat, jogbiztonságot adjon a résztvevőknek. Az európai külföldön már a nemzeti jogoknak az alapvető ismerete szükséges még a határmenti kereskedelemhez is, és a kisvéretű vállalkozások ezeket képtelenek felmutatni. A know-how pénzbe kerül, időbe kerül, és ezért feltétlenül üdvözöljük azt, hogyha egy egységes európai állásvételi jog egyszerű, kerettel révén csökkenthetők lesznek a költségek, és növelhető a volumene a kereskedelemnek. Az egységes európai adásvételi jog egyértelmű előnyökkel rendelkezik. A nagy és a kis kereskedőknek egyaránt. A mi tagjaink egyébként olyan középméretű vállalkozások, amelyeknek már most is van több országban telephelye, és ők is, már akik rendelkeznek ezzel a know-how-val és infrastruktúrával egy másik országban, ők is üdvözlik ezt a javaslatot, mert az ő költségeiket is lehetne így csökkenteni, de a kicsikét pedig különösen. Az opcionalitás elvének működő képessége attól függ azonban, hogy mennyire fogadják el majd a fogyasztók is ezt a jogot. Tehát szerintünk folyamatosan hangsúlyozni kell azt, hogy egyformán szolgálja ez az eladók és a vásárlók érdekeit, és hogyha a köztudatban ismerté és populárissá válik ez a gondolat, akkor szerintünk igen hamar bevezethető és hatékonyan működtethető lenne egy ilyen rendszer. és mi nem látunk ebben veszélyt, hanem inkább esélyt látunk benne, a harmonizáció felé történő ellépést. Az eredményességet az növelhetné, ha nem csak a B2C, hanem a B2B viszonylatrendszerben is be lehetne vezetni ezt a rendszert, tehát ne legyen olyan korlátozás, hogy csak a kicsik és csak a, a B2C viszonylatban élhetnek vele. mert most is már állandóan arról megy a vita, hogy te kisvállalkozás vagy-e, vagy sem, és megpróbálnak a vállalkozások csak emiatt variálni. ez egy olyan dolog, ami mindenkinek egyformán szolgálna az érdekeit, és nem okozna senkinek sem hátrányt. Mindenkinek költség csökkenést okozna, minden tagállamban, és jobban a kicsiknek, mint a nagyoknak. Tehát üdvözöljük, hogy erről a témáról szó van, sőt, mi azon vagyunk, hogy ezt minél hamarabb találják ki, véglegesítsék és fogadják el. Tény, hogy vannak még itt gondok egyes cikkekkel kapcsolatban, a 29-es cikk talán például vitatható, és a képviseleti jog, az adós jog, jogi kérdéseket pedig szerintünk a nemzeti jogban kell megoldani. Kolíziós szabályoknak kell megfelelni ilyen esetekben. Számunkra nagyon fontos, hogy a határokon átnyúló tulajdonjogi fenntartás érvényesíthető legyen, és viszonylag kevés bürokráciával lehessen ezt megtenni, ehhez nyilvánvalóan szükség lesz egy nyilvántartásra. Ennek nagyon pozitív hatása lenne a beszolgáltatói viszonylatokra is, és ráadásul növelni az együttműködést, amelyet más területek érdekei miatt is akarunk. Ha azonban a vásárló fizetésképtelenné válna, tehát már megkapott egy árut, de nem tudja azt kifizetni, erre az esetre ki kell találni, hogy milyen garanciákat lehet adni a szolgáltatónak, az eladónak. Jelenleg erre csak a nemzeti jog vonatkozik. Szerintünk itt nem is lehet, nem is kell harmonizálni a tagállami jogokat egymással. A tulajdon átvitel kérdése tekintetében elégséges az, hogyha itt is opcionális módon szabályozzuk a kérdést. Véleményünk szerint egy egyszerű szabályozás révén a ilyen helyzetek is kezelhetők lesznek könnyen, tehát ha valaki nem fizeti ki a megkapott árut, és arra is lehetőséget kell adni, hogy a kiszállított árut a megrendelő költségén visszaszállítsák a szolgáltatónak. Végül pedig az egyes függelékkel kapcsolatban lenne megjegyzésem a konkrét vásárlási szerződésre vonatkozóan. Ez azonnal ugye hatályos lenne valami tagállamban, hiszen ez egy rendeletformáját öltené. A Róma egyesben nem szereplő dolgokat fedni fedné le. A szakirodalom itt két helyeket vet föl. Szerintünk olyan szabályozásra van szükség, amely a kolíziót világosabban tisztázza a rendelet a célt, a tárgyat felsorolja, definiálja. Az egyes függelék tartalmaz részleteket, de nem tartalmaz minden szükséges részletet. Az egyes függelék ezért szerintünk jelenlegi formájában nem igazán jól érthető, és jobban kéne szabályozni, hogy melyek azok a kérdések, amelyeket nem lehet európai szinten szabályozni, és melyeket mikor kell tagállami hatáskörbe utalni. Az illetékesség és a hatály kérdése is ezzel összefüggésben van. Konkrétan az 1-től 9 terjedő részeket a törzszövegből áttennénk a függelékbe, és ez mindkét részt érthetőbbé tenné. És felmerül az a kérdés is, hogy amikor értelmezni kell nemzeti szenten a jogvitában a szöveget, akkor a különböző joghagyományú tagállami értelmezéseknek mennyiben lehet helyet adni, mert teljesen várható és jogos, hogy az egyes tagállamokban ugyanazokat a tételeket másképp fogják értelmezni a helyi joghagyomány értelmében. Ezt ki kéne zárni ezt a problémát, vagy pedig minimalizálni kellene azáltal, hogy jó előre a bizottság a szövegtervezetet cirkuláltatja, és a végrehajtásban illetékes jogászokkal is csekkelteti. Még egy konkrét kritikánk van az egyes függelékkel kapcsolatban, a többi szerződéses fél érdekeinek figyelembevételével kapcsolatban. Ugye ez a kettes B és a 56-os pontra vonatkozik. Ez a B2C viszonylatban ez érthető, a B2B viszonylatban azonban idegen és nehezen értelmezhető. A B2B viszonylatban ez nem segíti egyik B, egyik biznisz érdekét sem, megvalósításának érdekét sem. Ilyen esetben ö, ö, ártorzító hatású lehet. Tehát mi azt kívánnánk, hogyha ezt az európai egységes adásvételi jogot a tagállamok megvizsgálhatnák, és hozzájárultatnák őket, és jó előre ezeket a kérdéseket velük egyeztetnék. És az a kérdés, hogy egy tisztán belügyi ügyletben hogy belföldi ügyletben mennyiben lehet használni az európai jogot, ezt pedig ezt a kérdést nyitva tartanám, erre nincs válaszom. Most Fili úrnak adom meg a szót. Bonjour, euh, je, je fais... Jó napot kívánok! Ahhoz a szakmához tartozom, amelyet időnként amire úgy tekintenek, hogy nem nagyon fontos számára az életet megkönnyítő rendelkezések, viszont az ügyvédeknek igen nagy része mirehatóan érdeklődik hosszú ideje az iránt, hogy hogyan lehet le jobban bonyolítani dolgokat, és itt a határon átnyúló szerződésekről, azok megvalósításáról van szó, ez kinek áll érdekében. Van alkalmunk arra, hogy közelről kísérjük Európa azon erőfeszítéseit, amelyen belül a szerződéseket harmonizálni kívánja, és egyébként egy sor állásfoglalás is megjelent ezzel kapcsolatosan. Szerintünk ezek pozitívak, és a lényeg az, hogy az igazi akadályokat emeljék ki, mégpedig a gyakorlati szakemberekkel vizsgáltassák meg azt, hogy mi kell a terepen dolgozó dolgozóknak, az ügyfeleknek, mire van szükségem, mire nincs szükségem. Az egyetemi szintű munkákat is kísérjük, azt mondtuk a referenciákat is elolvasva, hogy jó irányba tart ez a munka, de vigyázat, mindenképpen mirehatóbb vizsgálatokat kell folytatni azért, hogy kiderüljön, hogy a gyakorlatban érdekelteknek valóban hasznos lenne ez a gyakorlat és ez a közös referencia keret, ami még egyelőre elméleti síkon született csak meg. Milyen problémák vannak a mindennapi életben? Általában sajátos természetű szerződésekről van szó, amelyek nem mindig adásviteli szerződések. Megfigyelhetjük, hogy például jogi téren az építkezési jog, a bankjog, a szolgáltatási jogterén komoly nehézségek vannak, és nehéz szerződést kötni, ha mégis kötnek szerződést, akkor nehéz az értelmezésük. Nagy érdeklődéssel követtük az európai gondolkodási, elmékedési folyamatot, Reding asszony által elmondottakat, arra vonatkozóan, hogy hogyan gondolkodik Európa, és ezt a közös referencia keret megismerésekor végeztük el ezt a munkát. Három elemet eh, emelnénk ki, az általános feltételek már megvannak, a fogyasztói jogok és eh, a szerződésjog közös eh, elvei már megvannak. Erre a harmadik elemre szeretnék összpontosítani, ezt könnyen lehet mindenfajta szerződés esetén alkalmazni. Kissé meglepődtünk az előbb elhangzottak alapján azon, hogy itt megváltoztatták az irányt, a szemszöget és az európai munkálatokat egy olyan szöveg felé irányították, amely korlátozza az adásvételi jogot, és még meglepők számunkra, hogy szabályozzák, egyszerre szabályozzák a szakmabeliek közötti kérdéseket, valamint a szakmabeliek, tehát a vállalkozások és a fogyasztók közötti problémákat. Mi fenntartással fogadjuk ezeket a fejleményeket, és ennek több oka van. Először is nem vagyunk meggyőződve arról, hogy ma valóban nagy jogi akadályai lennének annak, hogy opcionális európai szabályozást kellene ettéren bevezetni. Mi ennek az oka, hogy így gondolkodunk? Az, hogy a nemzeti szabályozásban már vannak szövegek, minőségi jogi szövegek e témában, és egyébként, ha megnézzük a B2B kereskedést, akkor ezeket a minőségi jogszabályokat nem olyan bonyolult megismerni, ezek viszonylag egyszerűek, azután ott vannak a nemzetközi rendelkezések, a Bécsi egyezmény, és még egy sor másik. Tehát ennek, ezek alapján nagyon nehéz megértenünk, hogy miért van szükség arra, hogy ennyire voluntarista módon szabályozzák mindezt, ahogy ezt az Európai Bizottság teszi. Van itt egy alapelv, emlékeztessünk rá, a B2B esetében mit keresünk? Az, hogy szabályozva legyenek az ügyletek, minél kevesebb legyen a kockázat, és a jog megkönnyítsa az ügyleteket, a tranzakciókat, hát ezt keressük. Egyelő felek között vagyunk, és egy megkönnyítő jogot szeretnénk látni. A másik, a B2C ügyletek Érdekes, hogy mennyire kemény az európai álláspont jelen pillanatban, mert az az érzésünk, hogy ez olyan téma, téma a kapcsolatosan az európai építmény jól rendelkezett. Minden egyes országnak megvan a saját kultúrája, védelme, nézete, viszont ha megnézzük az európai építményt, és főként az utolsó 2011. október 5-i irányelvet, akkor látjuk, hogy igen, jó irányba haladunk a harmonizáció felé, komplikált, de megvan már ennek az útja. Hát, nincsenek ma nagyobb akadályok, olyan akadályok, amelyek szükségessé tennék azt, hogy egy újabb szabályozási szintet vezessenek be. Ami bennünket még aggaszt, ez a kettős ambíció, a B2B és a B2C ügyletek szabályozása. Ami a fogyasztást illeti fogyasztókat, itt a védelemről van szó, míg a B2B szerződések esetén ez a megkönnyítés célzó szabályozás, amit keresünk. A, egyrészt ott van a megkönnyítés, másik oldalon pedig a B2C-nél a védelem, fogyasztóvédelem kérdése. További kérdések. Érthető, egyszerű legyen a szöveg, ez a fő erénye ezeknek a szövegeknek, és e, ennek alapján lehet nekünk, fogyasztóknak, fogyasztói tanácsadóknak és e, vállalkozóknak, vállalkozói tanácsadóknak. Ennek alapján lehet e, könnyen végezni a munkánkat. Az összes de tömörítő szervezet nek az a véleménye, hogyha egy újabb plusz eszköz születik, ez káros lehet az európai szerződési struktúrát illetően, a világos átlátható struktúrát illetően, és ennek negatív hatása lehet a jogbiztonság szempontjából, és a jövőre nézve negatív hatása lehet arra vonatkozóan, hogy a szerződés jogot harmonizálni kívánjuk majd egyre inkább. Ebben az összefüggésben felmerül egy plusz kérdés. Az opcionális rendelet, ami ennyire bonyolult 186 cikkből áll. Ez még nekünk, jogászoknak is, jogi szakembereknek is nehéz értelmezni. Nincs-e meg a kockázata annak, hogy a célal, célal ellentétesen, azzal szembe halad ez a munka, mert az opció helyett a nemzeti jogszabályokkal ellentétes dolgokat vezetnek be, és talán ez veszélyezteti a harmonizációt, és lehet, hogy mégiscsak az lesz itt a parlament véleménye, hogy inkább a nemzeti jogszabályokat fogják választani. Vannak itt tehát az általam elmondottak mutatják bizonyos alapvető okok arra, hogy nem megfelelőnek találjuk ezt a tervezetet. A már meglévő erőfeszítéseket is figyelembe kellett volna venni ezeket az erőfeszítéseket a gyakorlati szakemberek és igen tehetséges egyetemi szakemberek fejtették ki a jog érdekében. Ami minket érint, több eh, európai parlament elemzéseket végzett, ezekre odafigyelünk, és ezek szerint ez a rendelet a szubszidiaritás ellenében megy. Mit szeretnénk? Azt szeretnénk, hogyha ez a két tej eloszlana. Úgy gondoljuk, hogy eh, itt etéren nincs túl sok opció, széles körű konzultációkat kell folytatni a felhasználók körében, azért, hogy kiderüljön, hogy valóban vannak-e súlyos akadályai a határon túlnyúló kereskedésnek, és meg kell bizonyosítani arról, hogy a rendelet tartalma magába foglalja-e a szerződésjog alap elemeit, azokat az elemeket, amelyeket az összes szerződésre ki lehet terjeszteni, annak érdekében, hogy egy nap harmonizált szerződés jog jöjjön létre. Szerintem most itt egy pillanatra meg kellene állni, igazi konzultációkat folytatni, példákat felhozni, és a módszerek alapján kimutatni az igazi kockázatot, mi a tét, és megvizsgálni, hogy mit gondolnak erről a felhasználók, és mit tanácsolnak. Azt javasoljuk, hogy a korlátokkal kapcsolatos konzultációkat ne korlátozzák az adásvételi jogra, hanem tekintsék át ennek az egésznek a szellemét, azért, hogy ezt a különböző szerződés típusokra össze lehessen hasonlítani, például építkezés, pénzügyi és mondjuk állami szerződések esetére is, hiszen olyan sok akadály merül fel e három téren manapság az országok közötti viszonylatban. Ha ezt az elemzést elvégzik, a hatásvizsgálatot, akkor együtt megnézhetnénk, hogy valóban aktuális-e ez az opcionális közös európai adásvételi jog, és szükséges-e olyan inkább olyan európai jog felé elmozdulni, amely konstruktívan és hatékonyabban épül fel. Köszönjük szépen, Fő úr. Azt hiszem, ezt minden szakértő akkor jól értette, de kérdés is felmerül bizonyára mindenkiben. Kérem, hogy a társadalók mindenképpen kérdezzenek, és én magam is kérdezném az első két előadót, hogy önök szerint ebben a javaslatban mi az, ami ö, hiányos, és mi az, ami túlmegy azon, amit önök elvártak volna tőle. Második kérdésem pedig az, hogy a gyakorlati tapasztalatuk alapján van-e értelme esetleg annak, hogy korlátozzuk ezt az európai jogot? Hiszen e, itt főleg az internetről van szó alaphelyzetben, esetleg elegendő lenne-e ezt a joganyagot, tervezett joganyagot csak az internetre korlátozni? Leible úrhoz is lenne egy kérdésem. Abban egyetértek vele, hogy e, amit a kisvállalkozásokról mondott, de mégis van kérdésem, mert ha azt a bajt nézzük, hogy a kisvállalkozások nem szeretnek B2B eh, viszonylatban eh, részt venni a jelenlegi rendszerben, mert bonyolult ez nekik, meg maga a választás is bonyolult, nem, hogy a másik rendszer, másik ország átvétele, akkor mit tegyenek most az új helyzetben? Ha pedig nincsen jogrendválasztási lehetőség, akkor a rendelet tervezett célját nem érte el, hiszen a szolgáltatóknak is biztonságot kíván adni otthon és határokon átnyúló ügyletek esetén is. Mert akkor ilyen esetben továbbra is 28 különböző jogrendet kell megvizsgálni. Tehát ön ezt a dilemmát hogy látja? Azt mondja, hogy ez akár belföldi ügyletekre is alkalmazható lenne. Ez eh, már ma is így van. Egyik tagállam sem tiltja azt, hogy tagállamon belül európai jogalapján kössenek egymással szerződést, tehát ez nem újdonság. Mit lát akkor mégis, miben látja a különbséget? Az olasz Kastrovu professzor úrhoz ugyanazt a kérdést intézném, hogy ön szerint mi hiányzik ebből a jogalkotás tervezetből, mit venne föl még bele, hogyha tehetné? Kene úrnak pedig egy kérésem lenne. Ön küldött a bizottságnak egy anyagot. Kérem, hogy minket ne kerüljön meg. A bizottság még csak alap gondolkodási fázisban van, mi most megelőztük a bizottságot, nekünk küldje meg, amit gondol. <clears throat> Professzor urak, ki kíván először válaszolni? Thank you. The view of the Commission's with regard to the internet question is that... Ami az internettel kapcsolatos kérdés érti, nos, hogyha csak egyetlen hogyha vala, egy kereskedő egyetlen, hogyha külföldön szeretne kereskedni, akkor ismernie kell mindkét országnak a, a jogát, a törvényét, viszont hogyha számos országban kereskedik, a kereskedő, akkor nyilván előnyösebb számára az, hogyha van egy európai szabályozás. Tehát a kérdés az, hogy hány országgal kereskedik. Milyen, szinten beszél, milyen szintről beszélünk itt most? Kereske, kiskereskedőkről, KKV-król, aztán mi a helyzet az internetes kereskedelme? Valóban egy olyan jogszabályjal lehet erre válaszolni, erre a problémára, aminek 186 cikke van? Talán egyszerűsíteni kéne. Úgy véljük, hogy nem szabad azt elfelejteni, hogy milyen módon kereskedik valaki. Online módon. Hiszen ugye az online eltér a többi kereskedési módtól, nem találkozik effektív a kereskedő a, a fogyasztóval, és ez hatással van a kereskedésre. Jó lenne, hogyha jobban tudnának erre gondolkodni, tudnának erre fókuszálni. Mi hiányzik ebből? Azt hallottuk a francia szakértőtől, hogy a fizetésképtelenség problémája nem szerepel, ez így van. Jó lenne, hogyha hogyha így is lehetne védeni a KKV-ket. Ezt, ezt szerettem volna válaszol mondani. McQueen úr. Néhány dologon én is kiegészíteném ezt. Abban a szövegben, a szöveg végén, mi szövegünk végén láthatnak néhány javaslatot. Ezek talán nem szükségesek a B2B tranzakcióknál. Sommer érvelésen nagyon érdekes volt, és ezen a mi szabálya javaslataink természete alapján a feleket gyakran kényszerítik, hogy tájékoztassák egymást, vagy egyáltalán kommunikáljanak, akkor is, hogyha a kettőjük kapcsolata már így is nehézkes. Hát előbb-utóbb ugye szobálnak egymással a felek, de ez nem mindig problémamentes. Még egy dolog, amire gyorsan utalnék. A jó hiszeműség szabálya. Ez kicsit meglepő volt számomra, mert már korábban dolgoztam olyan uh, grémiumokban, amit Castronovo úr említett, hogyha, hogyha valaki nem felel meg a jó hiszeműség elvének, akkor kártérítést kell fizetnie kérdés, hogy a B2C vagy a B2B esetekben van-e, kettő között kell-e e, különbséget tenni, nem tudom, de, de a vonatkozó szöveg javaslat szerintem egyik esetben sem megfelelő. Úgy véljük, hogy a KKV-kre vonatkozó megszorítást nem kell az Egyesült Királyságban például használni, de ennek is ugye lenne költsége a vállalkozások felé, a kereskedők felé, és erre nincs szükség. Ah, okay, ah, okay, Thank you. Okay, Herr Vorsitzender, Sie haben erstens gefragt, auch wiederum nach den... Először is a kisvállalkozásokra kérdezett rá. A helyzet az is ebben teljesen igaza van, hogy a kicsiknél, de minden vállalkozásnál, és most is megvan a lehetőség, hogy a közös európai uh, adásvételi jogot majd olyan területeken alkalmazza, ahol eddig nem volt alkalmazható ilyesmi. Tehát kiterjessze a jogalkalmazást a kötelező tagállami, mint túl. Lesz egy olyan opció, amelyel ezt ki lehet bővíteni, illetve lesz egy olyan terület, ahol alkalmazni lehet, új terület. Ez a különbség én sem értem, hogy miért kéne ezt a kis, és vállalkozásra sokra ö, leszűkíteni. Ez csak bonyolítaná a helyzetet, az alkalmazást, megint definíciós problémákat okozna, hogy ki a kisvállalkozás. Ami a bel, belföldi kereskedelemben a külső jog választási lehetőségét illeti, illetve hogy csak az internetre szolgáltat, ö, szűkítsük -e ezt le, van ebben ráció, de a tagállamoknak kell először megnézniük, hogy ők a versenyben mit látnak előnyösebbnek maguk számára. Milyen típusú versenyben vesznek részt? Ez miben különbözik más országok helyzetétől? Tehát erre lehet gondolni, meg kell óvatosan, körültekintően vizsgálni. És arra is vigyázni kell, hogy nem okozza esetleg az új szabályozás új típusú egyenlőtlenségeket a kereskedelemben, mert ha lesz egy ilyen közös európai jogalap, ami ugye a tranzakciós költségeket mindenképpen csökkenti, és aki ez alapján jár el, az versenyelőnyhöz jut. És esetleg olyan témák, vállalkozások esetében, akik nem tudják vagy nem akarják ezt választani, az számukra ez hátrányos lehet. Ezt meg kell vizsgálni, tehát ezzel foglalkozni érdemes. Végül pedig egy rövid megjegyzés. A, létezik ma is már egy fizetési késedelem, nem fizetésre vonatkozó európai irányelv. Más kérdés az, hogy ezek mennyire sikeresek, és mennyire érdemes őket felhasználni az új joganyaghoz. Castronov úr. eh, quello che io Köszönöm. Amit a rendelet tervezetről mondtam, nem az, hogy norma hiány van, tehát több jogszabály kell még, nem. Természetesen sosem árt elemezni azt, hogy mi hiányzik a hagyományos szerződéses, illetve kötelmi viszonyokról szóló dogmákat vizsgáljuk, akkor Persze hiányoznak dolgok, aztán hiányzik hiányzik hiányzik az, az, elő, az is, hogy a szerződés megkötés előtt milyen, kinek milyen felelőssége van. A tájékoztatás a tájékoztatási kötelezettségről van szó, de a többi hiányzik ez technikai kérdés persze, aztán elmondjuk azt is, hogy a feleknek jó hiszeműen kell cselekedni, ez az egyik megoldás, a másik megoldás az, hogy ilyen értelmezés szerűen adjuk meg a különböző feltételeket. Tehát mindenki a saját szája íze szerint válasz, hogy hogy szeretne rendelkezni. Valakinek ez túl sok, valakinek ez túl kevés valószínűleg az igazság közében van, és ahogy korábban is mondta, attól függ, minden attól függ, hogy mit akarunk elérni. Hogyha azt akarjuk, hogy általánosságban a szerződésekről szóljon ez a jogszabály, akkor mást kell csinálni, mint hogyha csak az adásvételi szerződésekre van szó. Akkor sokkal pontosabb választásra van szükség. Elmondhatjuk azt, hogy csinálhatjuk például azt, hogy lesz egy általános rész az összes szerződéses viszonyról, és egy, és egy specifikus rész az adásvételről, akkor lehet, hogy kicsit más terminusokat kéne benne hangz- használni. elképzelhető az is, hogy nem csak hiányosságok vannak ebben, hanem amiből túl sok van, felesleges szabályok is van, lehetnek benne. Például a B2C kereskedelemben, a 39-es cikk értelmében. Ez egy teljesen standard, szokásos, ez egy teljesen szokásos feltétel, de erre nincs szükség, hiszen soha senki nem kapja meg a szerződés általános feltételeit, amikor vásárol valamit. Erre nincs szükség. Egy KKV-t miért kell erre? miért kell el, ezzel terhelni, hogy minden egyes alkalommal odaadja az általános szerződési feltételeket a kliensnek? Ezt szerintem simán ki lehetne húzni, akkor senkinek se, abból senkinek semmilyen hátránya nem származ. A szabályoknak, szabályokat világosan, egyszerűen kell megfogalmazni, hogy minden felhasználó azt értse. Itt egyfajta illúziót kergetünk, mert a azt próbáljuk elmondani, hogy egy törvényt mindenkinek kell érteni. Azt, szeretnék, azt szeretném mondani a brit szakértőknek, hogyha ők azt gondolják, hogy a kereskedők a törvény minden betűjét értik, hát akkor az nem biztos, hogy eh, megfelel a valóság. Nem biztos, hogy ez most mindenkinek érthető volt, de Berlinger úr, mint leendő társadalmi bizonyára értette, és most kérdezni kíván. Ki? Kérdést nem szeretnék feltenni, de van egy észrevétel. Frontium téma eh, enorme. Ez egy nagyon tág téma, nagyon komoly probléma, és a szakértők, barátaim, akik eljöttek, nem egybehangzó véleményeket mondtak el. És attól tartok, hogy ez miránk képviselőkre is vonatkozik. Itt a munka elején, hát nem mindenben egyezünk meg. A második dolog. Az elhangzottak alapján arra jutottam, és, és ez az ellenvélemények is hozzásegítettek, hogy valahogyan muszáj eredményre jutni hiszen szabályokra, jogszabályokra szükség van. Ezek technikai jellegű, ez egy technikai jellegű munka, de szükség van rá. Nagyon fontos, hogy le tudjuk zárni ezt a munkát, legyen ennek értelme, célja. A cél pedig az, hogy megnőjön a kereskedelem Európában. Akár az adásvételen keresztül is. Tehát van egy egészen világos szándékunk, célunk, és ezt a, ezt a célunkat, vagy akaratunkat, szándékunkat meg kell valósítani ezen keresztül, és ehhez a legjobb módot kell, módszert kell választani. Annak semmi értelme, hogy olyan szabályokat hozunk, amelyek aztán nem működőképesek. Tehát el vagyunk kötelezve mi eh, társ jelentéstevők biztosan, de nyilván az a bizottság is. Folytatni fogjuk az elemző munkát, amikor a jelentéseket elkészítjük, és természetesen elmondjuk véleményüket a bizottság javaslatáról is. Riasszony, általános jellegű kérdésem lenne. Mindennyiukhoz érdekelne, hogy az én, mint fogyasztó, konkrétan miben ö, érzem majd ennek a tervezetnek az előnyeit, mennyiben lesz a helyzetem, jogbiztonságom jobb, konkrétan hol, mikor, amikor egy szerződést kötök. Mert a legtöbb fogyasztó nem fog a jogi részletek iránt érdeklődni, hanem inkább csak az érdekli, hogy konfliktus esetén, hogyha a szolgáltatóval, eladóval konfliktusba keveredik, akkor mit csináljon? A Róma egy tartalmazott konkrét megoldásokat ezekre a helyzetekre. Önök szerint a rendelettervezet szövege mennyire készít föl minket ugyanerre? Ha egy vállalkozás egyiket vagy másikat választja, akkor egyiknek vagy másiknak milyen előnye, hátránya lesz a fogyasztóra nézve. És ilyen szempontból, a fogyasztó érdeke szempontjából önök szerint mit lehetne javítani a rendelet tervezett szövegén? És még egy pótkérdésem lenne. Ugye a konfliktusos helyzetekben a jövő fogyasztói talán érdemes lenne e- e- előre fölkészíteni a konfliktusos helyzetekre, a választás lehetőségének előnyei hátrányaira, tehát hogy ebben az ügyben mennyire valódi ez a jogválasztási szabadság. Teljes jogválasztási szabadságról van szó, vagy csak egy papíron létezőről? Tehát egyszerű halandóként konkrétan milyen lehetőségem lesz a szerződéskötés, a nem szerződéskötés és a jog megválasztása szabadsága tekintetében. Nyilván ez több lépés alatt alakul majd csak ki, ö, ö, míg a gyakorlatban ezek a dolgok jól működnek, de önök szakemberek előre is látnak. Az átmeneti időszakban hogyan lehet áthidalni az alkalmazás esetleges problémáit és a fogyasztók érdekeit folyamatosan előtérbe helyezni. Míg a szak... Ki, ki kíván válaszolni a szakértők közül? Leibig professzor úr, röviden. Szerintem a választható európai adásvételi jog fő előnye az, és ezt a gazdaság szereplői szerintem megerősítik, hogy egyszerűen nő a kínálat. Mert sok olyan vállalkozás van, amely nem szeret határon túl menni, mert túl bonyolult, nehézkes neki, egy olyan területre kimerészkedni, amit nem ismer, ha pedig ezt mindenki ismeri és egyszerű lesz, az ilyen 20-30-50 dolgozót foglalkoztató középméretű cégek megismerik és Európa szerte egységesen alkalmazhatják, akkor ez egy új lehetőséget ad nekik, és ez egy olyan referencia lesz, amire minden országban egyformán lehet hivatkozni, és nem érdekes attól kezdve, hogyha ebbe mindkét fél belemegy, hogy a tagállami jogban egyébként mi van. Ez itt a fő elény. Tehát nagyobb előnye. Ez a nagy előnye a dolognak. Ja, äh, zuerst ein Kompliment an die Herren Professoren. Sie Szerintem a professzorok előadásai äh, többünket engem biztosan jobban megzavartak, mint ahogy eddig láttuk a kérdéset, kérdést, bonyolultabbá vált a kép. Nem a mikrofonba beszél a felszólaló, és így nehéz hallani őt. Az internetes kereskedelem biztos, hogy ebből profitálna, bármi is valósuljon meg, mert biztos, hogy a, ö, új területeket lehet bevonni az internetes kereskedelembe ezáltal, de van egy kérdésem is ezzel kapcsolatban. Néha az volt a benyomásom, az volt a benyomásom néha, hogy az internetes kereskedelem specifikumait nem szabályozza kellőképpen ez a szövegtervezet, mert itt más típusú, új típusú jogbizonytalanság léphet föl, mint a normál offline kereskedelemben, és ezekre jobban ki kéne talán térni. Több száz cikk tartalmaz a szöveg, ez a fogyasztót valóban nem érdekli, és nem is fogja soha elolvasni és megérteni. Még ez az egyszerű rendelkezés is. Az adásvételi jog szempontjából az a fontos a fogyasztónak, hogy magasabb vagy alacsonyabb szintű lesz a védelme. És ebben az állandó csatában, hogy kinek éri meg, eladónak vagy vevőnek, előfordulhat, hogy ezt az előny-hátrány dolgot megint csak a nagyok tudják jobban felmérni, még akkor is, hogyha ez alapvetően jobb és bővíti a kínálatot, és akkor fogják ezt alkalmazni, ami nekik éri meg jobban. Míg a halandó fogyasztó soha nem fogja tudni annyira, hogy mi az ő érdeke. Tehát nehogy pont a választás lehetőségének kibűvölése révén újabb egyensúlytalanság alakuljon ki a fogyasztó és a, az eladó erőviszonyában. És ugye ez a szöveg nyilván ki kell, hogy térjen részletekre, hosszú, de egy rendeletet úgy kéne megfogalmazni szerintem, hogy még hogyha nem is a halandó fogyasztónak írjuk, de hogy fókuszáltabb legyen, és én mm, pontosan ezért üdvözölném azt, hogyha kifejezetten az internetes kereskedelem de vonatkozna ez elsősorban, és minden más területet kezelne csak a függelékben. Azt hiszem, az angol előadás erre már választ adott erre a felvetett kérdésre. Ki kíván válaszolni? Lichtenberger asszony egyetértek önnel, és engem is meglepett, amikor a bizottság egy olyan javaslattal élt, ami az adásvételi joggal foglalkozott. Én azt vártam volna, hogy ez az internetes körből jön majd ez az igény, és nem az Európai Bizottságtól. Mindmáig nem értem, hogy miért a bizottság fejében született meg az ötlet. A fogyasztó védelmi szintje ö, tekintetében pedig egyes tagállamokban erősebb a fogyasztóvédelem, mint az európai szinten, de ezt a kockázatot érdemes vállalni, az már sokszor elhangzott, előbb emlegetett előnyök miatt, amely mindkét felet érinti. Rövid pótkérdés. Jó. Én ezt elhiszem önnek. Tehát egy konkrét határokon átnyúló ügyletben, ugye nagyon gyakran ez határmenti kereskedelmet jelent, mondjuk az osztrákok általában ismerik a bajor meg az olasz jogot annyira, hogy már megtanulták, hogy hozan, hogyan kell azzal élni. Ez most nem előítélet akar lenni, hanem tapasztalat. Tehát, és számukra ez nem okoz már gondot, hogy a konkrét szomszédos országokkal kereskedjenek, mert egy idő után megismerte őket, és továbbra is úgyis ők lesznek a kereskedelmi partnerei és egyik sem akarja, tudná a másikat a saját piacától távol tartani. Egyik ország sem. Nekem a problémám inkább azzal van, és ezt ebben igényelnék pontosítást, hogy hogy milyen veszélyeket hozhat magával egy internetes kereskedelemre kihegyezett európai adásvételi jog. Nem értettem még most sem igazán a kérdést, pedig egy nyelven beszélünk. Ugye Bajor osztrák viszonylatban, én magam is ismerem a konkrét helyzetet, nem tudom megítélni a spanyol határmenti helyzetet, de el tudom képzelni, hogy ott is ez a helyzet. ha egy új európai adásvételi jog megszületik rendelet formájában, akkor ez a, a direktívák harmonizációs kényszerét is ö, ö, alacsonyabb szintre viszi, hiszen a kettő között teremt valamit. Ez a szubszidiaritás elvének az alkalmazása, ugye? Ebben mondja az elnök. Ja, erstmal vielen Dank für die umfangreichen Ausführungen. Köszönöm szépen az előadásokat. Én is így vagyok ezzel, hogy a bonyolultság kicsit most fejbe csapott, ugye a, a nemzeti és az európai adásvételi jog, jog problémája számomra nem is volt eddig annyira világos, most meg kiderült, hogy ez egy bonyolult kérdés, még osztrák-német viszonylatban is, de Van, aki esetleg attól tart, hogy ez a, a nemzeti jog háttérbe szorulásával járhat, és valakit ez izgat. A sok cikkely és gondolat között egy dologra nem kaptam választ, hogy itt minden szerződés típusra ez kiterjedne? vagy csak az adásvételi szerződésekre, vagy akár még szűkebb körben fogalmazódna ez meg. Tehát szeretném tudni, hogy miben gondolkodik a másik jogalkotó, illetve ha ezt eldöntöttük, akkor önök szerint, ha mondjuk az online adásvételi jogra korlátoznánk a jogszabályt, akkor annak csak annak a megvalósítása mennyi időt venne igénybe? Években, évtizedekben mérhető -e ez? mennyire gyorsan lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani. És biztosak-e önök abban, hogy hogyha érdemileg a szöveg jó is, a bevezetés bizonytalanságai, pláne ha a bevezetés elhúzódik, nem rontja el a helyzetet. Nagyon különböző jogi fogalmakat kell többé-kevésbé mégis csak harmonizálni, hogyha ezt bevezetjük, és az alaphelyzetben is előforduló, az olasz kollega is utalt erre, fordítási problémák mellett itt koncepciós, konceptuális problémák is fel fognak merülni, és valóban a kulturális hagyomány problémája, hogy ugyanarra a dologra az egyes kultúrák más szót használnak. Hát ez örök probléma jogban, mondja az elnök. Ki kíván válaszolni? hogyha a tisztán online kereskedelemre korlátoznánk ezt, ez, vagy ha a B2C viszonylatra, ez szerintünk nem lenne jó. Mert nagyon rosszul hatna ez az egész dolog befogadására, egyből igazságtalanságot szagolnának, és részben jogosan, azok, akik nem vesznek benne részt. A kereskedelemnek nagyon sok formája van. Nő az internetes kereskedelem, de a hagyományos kereskedelmi formákat én semmiképpen nem zárnám ki, és van, amit nem lehet interneten kereskedni. Tehát szerintem öt évente ezt felül kéne vizsgálni, akkor, és ez még bonyolítaná és lassítaná a helyzetet. Leibler professzor úr, most a Römer úr következik. Ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, ich möchte nur, ich hatte eigentlich nichts zu den äh, Bemerkungen der... Nem akarok semmit sem hozzáfűzni a kiváló előadók előadásaihoz inkább csak leszögezném, hogy valamennyien, mintha azt szögezték volna le, hogy ennek a jogszabály tervezetnek sokkal több az előnye, mint az esetleges hátránya. Régner, Lichtenberger és Steiner képviselők felvetéseire próbálnék válaszolni. Régner asszony, ön azt kérdezte meg, hogy a fogyasztó szempontjából mi változna. Laila úr erre azt mondta, hogy nagyobb lenne a kínálat, választási lehetőség. Én is ezt mondtam volna első körben, de még van sok más előny is, mert gondolja el, hogyha három vagy száz áru közül választhat, mint fogyasztó, akkor és még ma is az a helyzet ám, hogy egy-egy adott termékcsoport esetében ki szokott derülni, hogy a termék 50 termékből 13 egyik tagállamban sem kapható, és minimum 10%-kal, ha kapható, akkor olcsóbban kapható külföldön, mint a saját hazánkban. Tehát ár érdek is vezényelni ezt, és ezáltal egyébként a fogyasztók jogi védelme is jobb lenne, hiszen magasabb szintre emelné a fogyasztóvédelmet magát Ugye Ausztriában van egy hierarchia a fogyasztó védelemben, mondjuk ha egy hibás terméket valaki megvet, ha pedig egy másik országban ez kevésbé kiterjedt, akkor az hátrányt jelenthet. Ha az európait választhatja valaki, akkor bármelyik tagállami szabályozás fölött itt választhat mindig, a saját védelme szempontjából. Tehát a fogyasztónak gazdasági jogvédelmi és választási előnyei származnak ebből. A másik oldalon semmit sem veszthet. Tehát három területen is nyerhet, és valószínűleg nyerni is fog, ugyanakkor sehol sem korlátozódnak, csökkennek a jogai vagy lehetőségei. És a jelenlegi helyzethez képest, a Róma egyhez képest, a jelenleg a fogyasztó csak a status quo-val számolhat, vagy ezzel, vagy azzal a joganyaggal kell ö, megbirkóznia. Egyet választhat általában kettő közül. Most pedig egy sokkal magasabb szintű, modernebb és ö, egyszerűen még egyebb ö, közül választhat, és tehát nő a választási lehetősége, ennek ár letörő hatása is lehet, és semmilyen módon nem sérülhet, csökkenhet a már jelenleg is meglévő jog ö, védelme. Ö, és ö, mi azzal is egyetértünk, hogyha ö, egy szolgáltató, gyártó csak az európai jog szerint kínál egy terméket, ö, mert attól még a tagállamiak megmaradnak, és a választás lehetőség a fogyasztó szempontjából mindig megmarad. Lichtenberger asszonynak, és még egy pótválaszt is adnék, Leibled úr, azt kérdezik tőlünk, hogy a bizottság miért nem csak a internetes kereskedelemre találta ki ezt. Először is azért, mert van egy zöld könyv, amely hét hónapja olvasható, amelyben a vállalkozások megkérdezéseinek eredménye található, és egy vállalkozó sem mondta azt, hogy ezt az internetes kereskedelemre kéne csökkenteni. Tehát a konzultáció során számunkra kiderült, hogy ezt senki nem támogatná, hogyha mi ezt erre akarnánk korlátozni. Másodszorban versenytorzuláshoz vezethetne. Ha, ha csak az internetes kereskedelemre e, vonatkoztatnánk, akkor az internetes kereskedelemnek hirtelen ö, e, versenyelőnye lenne a hagyományoshoz képest, már pedig ezt nem lehet indokolni. És a fogyasztóvédelmi irányelv miatt is ö, e, van ez. Tanácsban is felmerült a gondolat, hogy csak az online kereskedelemre alkalmazzák, és akkor kiderült, hogy a tagállamok sem támogatnák ezt a korlátozást, tehát sem a fogyasztók, sem a kereskedők, sem a tanács ezt nem támogatná a konzultációink alapján, ezért a bizottság sem javasol ilyet. Még pedig, végül pedig Tain az megjegyzésére egy rövid reflexió a különböző jogi fogalmakról. Igen, különbözők a jogi konceptusok. A ha megnézik a bizottság által elvégeztetett hatástanulmányt, a szakértői csoport megállapította, hogy, hogy például csak a reasonable szó kapcsán minden jogász minden tagállamban körülbelül teljesen mást ért alatta. És ezért a bizottság arra törekedett, hogy minden ilyen kifejezést, mert erre vonatkozóan végeztünk felmérést, kivegyen a szövegből. Tehát csak olyan szavakat, konceptusokat alkalmaztunk a szövegben, amelyek nem vitatottak. Pont ezért folytattuk le tavaly nyáron ezt a két hónapos konzultációt a vállalkozásokkal és minden más érintettel hogy lecsökkentsük azon jogi fogalmak számát, amelyek vitára adhatnak okot. És ilyen tekintetben igaza van Tajnaszonynak, nem lehet őket teljesen kiszűrni, ezeket az interpretációt igénylő jogi fogalmakat. Önök ezt jogászként tudják, a jogalkotó, a jogbiztonság és az általános jogbiztonság és a konkrét jogbiztonság között kell, hogy mindig mérlegeljen és ez mindig csak egy optimum lehet. Tehát amikor a bizottság elindult ezen az úton, akkor egyfelől minimálisra próbáltuk csökkenteni az értelmezést igénylő konceptusok számát, másfelől azonban el kell ismerjem, hogy továbbra is lesznek ilyenek. Rövid pótkérdés. A vállalkozások állítólag mind azt mondták, hogy ne csak az internetre korlátozódjon ennek a hatája. De szeretném tudni, hogy a fogyasztóvédelmi szervezeteknek mi volt a véleménye. Köszönöm, elnök úr. Nem azt mondtam, hogy minden vállalkozás támogatta ezt, hanem azt mondtam, hogy a vállalkozásokat képviselő szervezetek nagy többsége illetve azoknak a nagy többsége, akik a kérdésről egyáltalán véleményt alkottak. Ami a fogyasztói kört illeti, emlékezetem szerint, de már nem nagyon emlékszem, hogy a különbségtétel kérdését föltettük-e nekik egyáltalán ezt az elődöm intézte. Tehát azt a kérdést nem nagyon tettük fel a fogyasztóvédelmi szervezeteknek, hogy azt szeretnék-e, hogy az internetre korlátozódjon a hatály, vagy sem. Van-e bárkinek még kérdése a szakértőinkhez? Nincs, akkor köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Nagyon informatív, érdekes vitát folytattunk. Ö és most a következő hónapokban alaposan megvizsgáljuk ezeket a javaslatokat, ez a dolgunk. Következő napi rendi pontunk a Berlingwer jelen vélemény megvitatása. Ezek nem túl bonyolult kérdések lesznek a fogyasztói jogviták online rendezéséről. Berlinger úr! Noi affrontiamo qui il problema di una proposta. Köszönöm. Mivel is van itt dolgunk, az Európai Bizottság küldött javaslatot, egy tervezetet, egy csomagról van szó, egy rendeletről és egy irányelvről, a fogyasztói viták, jogviták online rendezéséről. ADR per i consumatori e poi... Tehát az alternatív vitarendezésről van szó, ez az egyik dolog, és a másik dolog a, pedig a fogyasztói jogviták online rendezése. Tehát AVR és OVR a két dolog, a két téma. A bizottság úgy döntött, hogy a különböző vitákat gyorsan, hatékonyan és eredményesen kell lerendezni. 2011. novemberében két jogalkotási kezdeményezést tett közzé. Illetve azzal az ötlettel állt elő, hogy, hogy az alternatív vitarendezésnek egy új formáját teremtik meg, és ez, ez a fajta mediáció már terjedőben is van. egy nagyon komoly problémát kíván ez megszüntetni, ez pedig az, hogy a bíróságokat túlságosan elárasztják az ilyen típusú jogviták. A megoldás, néhány megoldási lehetőséggel kecsegtett tehát a bizottság javaslata, amelyek különböző tagállamokban helyezgetnek el, de egyetlen európai rendszer köti össze őket. Emellett a bizottság úgy érezte, hogy ha a fogyasztók online vásárolnak lakóhelyük szerinti országoktól eltérő országban, akkor egy egységes európai platformot teremtenek a különböző jogviták rendezésre. Ez a fogyasztói OVR rendelet. Az egész Európai Unióban elérhető ez, a rendszer, ez a hálózat, de kizárólag a határon átnyúló tranzakciók esetében használható. Csak azok férhetnek hozzá, akik ilyen módon vásároltak valamit. Azon fogyasztónak tehát, aki online vásárlása kapcsán problémája van, ehhez a platformhoz fordulhat, és 30 napon belül valamilyen választ kap. Az, az egyablakos rendszert nek felelez meg, amit a fogyasztó kér, és ezen a fórumon keresztül a fogyasztó, a fogyasztó dokumentumait megkapja az illetékes tagállami szerv. Most nem tudjuk pontosan, hogy a tanácsban hogy áll a dolog, de a Dán elnökség egyik célkitűzése, hogy politikai megegyezésre jussanak a Dán elnökség során ezen csomaggal kapcsolatban, és a május 31-i versenyképességi tanácson szeretnék ezt elfogadni. Ez tehát a háttér, vagy a kontextus. Nekünk véleményt kell adnunk ezen témákkal kapcsolatban. Nekem lenne néhány észrevételem azzal kapcsolatban, amit az Európai Bizottság javaslatáról tudhatunk. Quindi anche il benvenuto. Először is hadd üdvözöljem ezt a bizottsági javaslatot, mert végül is összefüggésben is láthatjuk az előző vitával. Tehát ez is azt mutatja, hogy előre kívánnak haladni, az, a belső piacot próbálják támogatni, fejleszteni, és ehhez ugye tartozik egy, a digitális vetülete is az európai belső piacnak, tehát az e- belső piac érdekeit veszik figyelembe, ezt próbálják növelni, fejleszteni. Épp ezért nagyon fontos, hogy a alternatív vitarendezést, megfelelő módon szabályozzák, akár online módon is, és nagyon fontos az is, hogy a különböző nyelvi és földrajzi határokon túl emelkedhessen az európai fogyasztó, illetve hát miután itt határon túl átnyúló kereskedelmi tranzakcióról is szó van, az egész Európai Unióra vonatkozik, tehát ez a jogszabály. Talán itt ez még fontosabb, mint a szerződéses jognál, hogy nagyon magas szinten védjük a fogyasztókat, nagyon fontos tehát a hatékonyság, illetve az átláthatóság, és nagyon fontos szempont itt is a megfelelően, a megfelelően egyszerű vagy leegyszerűsített használhatóság. Garantálni kell, hogy kapjanak választ a fogyasztók, a kérésükre, panaszukra kapnak tájékoztatást, vagy akár kárpótlást is, és így ne kelljen a bírósághoz fordulniuk. A bizottság véleménye szerint nincsen logikus sorrend a alternatív vitarendezés, illetve a bírósághoz fordulás között. Lehet egyszerre is a kettőt alkalmazni, egyik után a másikat, de nincsen kötelező sorrend a kettő között. Miért, kell, miért kéne ezt a rendeletet kizárólag a határon átnyúló, átnyúló tranzakciókra korlátozni? Miért nem lehet a tagállamon belüliekre is? Ez egységébe ütközne azért is, mert az alternatív vitarendezés sem foglalkozó, az alternatív vitarendezés már alkalmazható a tagállamon belül, illetve a tagállamon kívüli tranzakciókra is, úgyhogy nem fér a fejembe, hogy miért csak a határon átnyúló tranzakciókról van itt szó. E Aztán van még itt egy-két dolog, amit nagyon nehezen lehet megérteni. Van itt például ez az, ez az alternatív vitarendezési platform, ugye egy portál formájában jelenne meg. Nem tudom, hogy ez kielégíti-e a különböző fogyasztó és egyéb igényeket. Például a BEUK véleménye szerint nem csak egy alternatív platform, egy alternatív viteledési platforma, hanem egy alternatív vitarendezéssel kapcsolatos tájékoztatási platformra lenne szükség. Aztán van itt még egy dolog. Vannak az úgynevezett facilitátorok, ezek olyan személyek, akik segítenek a folyamat lebonyolítása során. Ezt talán egy kicsit pontosítani kéne. És garantálni kell azt is, hogy megfelelő képzésben részesüljenek ezek a facilitátorok, és megfelelően tudják ők majd tájékoztatni a fogyasztókat azzal kapcsolatban, hogy hogyan használhatják ezen informatikai eszközöket. Aztán lennének még gondolataim az úgynevezett, úgynevezett kontaktpontok kapcsolatban is. Tehát fontos lenne tudni, hogy pontosan milyen kötelezettségeik vagy kötelességeik vannak ezeknek a kontaktpontoknak, illetve a facilitátoroknak. Alapjában véve ezek lennének a kérdéseim, problémáim, gondjaim. Ezt szerettem volna önökkel megosztani a mai első eszmecserém. Illetve még egy dolog, milyen határidővel kell a, a vitát rendezni, ugye 30 nap az alternatív vitarendezés esetében ez a határidő. Elképzelhető, hogy, mind, hogy a másiknál is, tehát az OVR rendeletnél is ugyanezt kéne tenni, ugyanígy a 30 napos határidőt kéne megfogalmazni. Köszönjük Berlingver kolléga úr. Nem jelentkezett senki sem szóra, hiszen az úgyis csak egy első tájékoztatás volt, módosítók benyújtási határideje március 29-e, de ne felejtsék a kollégák, hogy a 26-án, 27-én jelenik meg csak a véleménytervezet. <clears throat> Akkor ezt a témát letudtuk, következik a 24-es napi rendi pont. Buzaj kolléganő, kolléga úr a vélemény előadója, megadom neki a szót. Köszönöm, elnök úr, szeretném kicsit lerövidíteni a hozzászólásomat, de az első véleménycserével kapcsolatosan elmondanám, hogy miről is van itt szó. Berlingor Ger úr az előbb egy igen fontos dossziét terjesztett elő, és örülök, hogy a bizottság ezt az egységes piaci aktus keretében fontosnak tartja. Hogyha konfliktus merül fel, hogy kell eljárni, hallottuk, hogy itt lehet jogi úton jogorvoslatot kérni, de ez sok időbe, sok pénzbe kerül, és a kisebb követelések esetén a fogyasztók általában nem fordulnak a bírósághoz, mert magasabb a költség, mint a követelésük. Az Európai Bizottság javaslata szerintem jó, de azért néhány részlet hiányzik belőle, és szerintem tovább kell dolgozni azért, hogy itt rendbe tegyük a dolgokat, azért, hogy valóban a az alternatív jogvita rendezés betöltse a hézagokat. Először is a definíció. A kettes cikkben van erre vonatkozóan, de a négyesben van egy világosabb definíció, és szerintem erre mindenképpen szükség van azért, hogy tudjuk, milyen eljárásokra vonatkozik az irányelv. Másodszorban az alapelvek, az összes eh, ADR testületre vonatkozóan. A bizottság lefektette az elveket, de kihagyott néhányat az ajánlások közül, a 1997-esből és a 2001-esből. Különbözőek ezek a testületek, ma én tudom, hogy milyennek a logikája, a függetlenséget félretették, lehet, hogy ez a, az ADR sémák hatókörére kívül esnek, de itt van a szabad választás elvez fontos lehet a másik. Akkor, amikor kötelező érvényű döntéseket adnak ki, akkor már nem lehet több jogorvoslatot keresni bizonyos pont után. Viszont ez alacsonyabb szintű védelmet eredményezhet, mint abban a tagállamban lenne lehetséges, ahol a lakhelye van a fogyasztónak. Másik, lehet, hogy ez csak akkor kötelező érvényű, hogyha a feleket értesítették előzetesen róla. Szerintem a másik kérdés, hogy vissza lehessen lépni az ADR eljárástól, hogyha nem elégedettek ezen vitarendezési móddal. Átláthatóság, ezt biztosítani kell azért, hogy a fogyasztó megkapja a szükséges információt, és azért, hogy ez az alternatív vitarendezés hozzáférhetőbb legyen, és elterjedjen mindenütt az EU-ban. Szerintem a fogyasztónak érthető nyelven kell megadni a tájékoztatót, a másik pedig a pártatlanság. A hatos cikk túl könnyű, az, hogy a jogi személyiségek esetén nincs érdek összeütközés az ADR-ben, szerintem ez nem elég. Azt kell megnézni, hogy hogyan lehet garantálni vagy bizonyítani az ADR-t. 97, bocsánat, 98 ajánlás van, és ez sem tartalmaz minden. A függetlenség, pártatlanság kérdése függ attól, hogy milyen választással élnek a határt illetően. 2.2a cikk a jogi személyiség, a jogi személyiségeket kihagyja, azokat, akiket foglalkoztat egy vállalkozás hogyha a pártatlanságot tiszteletbe tartják, akkor az ADR egységek milyenség ebből a szempontból másodlagos. A pártatlanságot garantálni kell, ezt a részt még finomítani kellene azért, hogy további garanciák legyenek a függetlenségre, pártatlanságra. Szerintem az ADR eljárások felfüggesztő hatással éljenek, és ne legyen kizárva a felek számára az a lehetőség, hogy bírósághoz fordulhassanak, ha ez az eljárás kudarcot val. Ezek csak első gondolatok, nem volt kimerítő a beszámolónk. Majd az árnyék jelentéstevők találkozóan ülésén még megosztom a többi gondolatomat, meglátom, milyen módosítások érkeznek, és közösen igyekszem velük dolgozni azért, hogy ez az ADR rendszer hatékonyabb legyen, és jobban szolgálja a fogyasztókat. Köszönöm, Buzoly úr. Most a bizottságtól Russzó asszonynak adom meg a szót. Oké, klar. Okay, Frau Russo, bitte. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadó megjegyzéseit. Szeretném kiemelni a két javaslat fontosságát az egységes piaci aktus szempontjából. Ez fontos, döntő javaslatok és elköteleztük magunkat arra, hogy minél hamarabb elfogadjuk őket. Ezért köszönöm a Júri Bizottságnak azt, hogy megvizsgálja ezt a két javaslatot. Részletekben nem tudok a két előadó kommentárjaira válaszolni, csak annyit, hogy az ADR esetén szeretnénk ezt kiterjeszteni, nem a funkcióját, hanem a tevékenységét a hazai online vitás nem csak a határon átnyúlókra. A bizottság ezt az elején nem tette meg, mert azt gondoltuk, hogy jobb egy kezdeti fázis, amikor ez a platform csak a határon átnyúló online vitákkal foglalkozik, mert ezek a problémásabbak. De ha a társ jogalkotó ezt kívánja, akkor megtesszük, készen állunk. Ami az irányelv javaslatot illeti, köszönöm az előadónak a megjegyzéseit. Tisztázni szeretném, miért nem foglalkoztunk a 98-as és 2001-es ajánlásokkal, azért, mert egyensúlyt kerestünk az alapelvek és az eszköz alkalmazhatósága között. Ez jogi eszköz jogi hatással nem a lényeg, hogy úgy dolgozhassanak az ADR egységek, hogy ne legyen túl sok kényszerítő körülmény számukra. A másik a jogszerűség és a függetlenség, vagy szabad választás bevétele. Nem akarjuk megakadályozni azt, hogy végül hatékonyan munkálkodhassanak ezek a rendszerek, egységek. Most itt leállok, és készen állok további felvilágosítást adni, ha szükséges. Köszönöm. Köszönöm. Több jelentkezés nincs. 26-áig lesz meg a, uh, a jelentés tervezett 29 kell a módosítókat benyújtani. 25. pont Boris úr Jelentése az audiovizuális alkotások online forgalomba hozásáról az EU-ban. Parancsoljon, Boris úr! E, e, Köszönöm szépen. Nos, a felelős bizottságok kulturális bizottság, mi véleményt készítünk. Én leginkább a jogi vetületre figyeltem ott, oda, azt vizsgáltam, hogy az audiovárosi alkotások online forgalmazása milyen jogi következményekkel jár. Meg kell jegyeznem, hogy az audiovizuális alkotások on, online forgalmazásáról szóló zöldköv nagyon jól lett elkészítve. Ezzel kapcsolatban kérdéseket lehetett föltenni, és arra válaszokat is kaptunk a jogi kérdéseket illetően. De el kell mondjam, hogy mindez hatással van az Európa 2020 stratégiára. Szeretném azt elmondani, hogy az audiovizuális ágazat szabályozására nagy szükség van, hiszen ez az ágazat teszi ki az EU GDP-nének 3 százalékát, ez körülbelül 300 millió euró, és körülbelül 6 millió embert foglalkoztat ez az ágazat. Ezért nagyon fontos az, hogy jól működjön az online forgalmazás is. A technológia változása miatt is, és szükség van bizonyos változásokra, változtatásokra, például cloud processing. Ez egy nagyon széttöredezett piac, éppen a jogi és technológiai akadályok miatt. A licenszek kiadása rendkívül bonyolult, a tagállamok szabályozzák azt jogszabályokban, illetve szerződéseken keresztül, hogy milyen hosszú ideig és hogyan lehet az audiovizuális alkotásokat forgalmazni, illetve mi a helyzet a szerzői jogokkal. Ez a piac gyorsan fejlődik. Az audiovizuális szolgáltatások esetében a piac ma leginkább a szokásos, hagyományos adatátadási módszerekre korlátozódik. Műholdas kábelről van szó. A televízió esetében a tartalomnak csak 25%-át terjesztik interneten keresztül. Egyébként az audiovizuális művekről már van egy irányelvünk, van egy műholdas irányelvünk, illetve egy kábeles irányelvünk. Ezek szerző jogokkal is foglalkoznak, illetve egyéb jogokkal, amelyek a, a tartalom sugárzást fedik le. Ezen jogszabályokat természetesen figyelembe kell venni a jelen munka esetében, és megfelelő következtetéseket kell levonni. Mint említettem, dinamikusan fejlődő ágazatról és piacról van szó, nehéz előre megjósolni, hogy milyen irányba fog ez majd fejlődni. És ennek értelmében kell a véleményünket is elmondani. Az autovizuális alkotások forgalmazását, online forgalmazását különböző osztályokba, csoportokba sorolnám. Először is az audiovizuális tartalom forgalmazásáról van szó. Ez azt jelenti, hogy olyan anyagok vannak itt, amelyeket korábban készítettek el, és amelyeket már korábban sugároztak is. Televíziós programokról van itt szó, filmekről, stb. stb. ilyen alkotásokról. Annak érdekében, hogy ilyen alkotásokat interneten is lehessen forgalmazni, jogokat kell szerezni, közvetítési jogokat. Ezen jogok olyan szolgáltatásokra is vonatkoznak, amelyek több területen több területen használhatók. A zene és a filmipar esetében ezt mindenképpen ki kell emelni. És itt nagyon fontosak a úgynevezett területi ablakok is, ez egy nagyon fontos elem, és általában beszélhetünk a filmek és zene művek esetében a területi eladásokról, ezek általában egy országhoz vagy egy nyelvterülethez kapcsolódnak. Franciaországban a törvény is kimondja ezen területi ablakok létét. Filmek esetében például, ugye először a moziban látható, látható egy filmalkotás, aztán megszületi, vagy kiadják a DVD-t, utána pedig fizetős öm, weboldalakon megrendelhető, és végül elkerül a tévébe is, tehát a tévé is közvetíti ezt a filmet, bemutatja ezt a filmet. Európában ez a szokásos sorrend, és ez ezt tükrözi a pénzkészítés finanszírozása is. A producerhez ö, jutnak el először a bevételek, és utána a ö, producer licenszet ad a forgalmazóknak. A zene és a filmipar tehát. A film és a zeneipar azonban eltérő. Nézzük a filmeket. Még egyszer itt a kollektív jogokat a film esetében sokkal kevésbé használják, a zeneipar esetében igen, ezért van szükség erre a meghatározásra. A másik komoly kérdés a szerzők díjazása, hogyan lehet eljutatni a szerzői jogdíjat egy online forgalmazás esetében. Az audiovizuális ágazatban szerződésekről beszélhetünk a producer, illetve a szerző között. Általában általányban részesedik a, a producer, volt már arra próbálkozás, hogy máshogy is lehessen díjazni a, a szerzőt. Például én úgy gondolom, hogy ilyen megoldás lehet a szerződ, a, a szerződéses jog. A lényeg az, hogy a szerző, hogy a szerző részesüljön valamilyen díjazásban azért, hogy online forgalmazását engedélyezi az alkotásának. Elég komoly konzultációt folytattam, és arról számolhatok be, hogy a pán-európai licenszek nem kötelezőek, vagy nem kéne, hogy kötelezők legyenek, ezek választható kell, hogy legyenek. A licenszek lehetővé teszik azt, hogy fejlődjön az audiovizuális ágazat, de vegyük figyelembe a különböző kulturális, illetve nyelvi sajátosságokat, hogyha európai szintű licenszeink, licenszeink lennének, akkor ez komolyabb költségekkel is járna. Ez szerintem nem a lehető legjobb megoldás. Amikor egészében vizsgáljuk az audiovizuális ágazatot és az online forgalmazás kérdését, akkor fontosnak tartom azt elmondani, hogy a szerzők, tehát fontos ebnek tartom, hogy a szerzői részesedjenek a megfelelő jogdíjakban, vagy szerződés útján, vagy pedig a kollektív jogok beszedése útján. A licensz rendszereket természetesen egyszerűsíteni kell még a jövőben. És az audio, audio vizuális művek forgalomba hozásának forgalma időbeli sorrendjét is át kéne vizsgálni, hiszen ez nem túlságosan, vagy nem biztos, hogy az jövőben is megfelelő lesz. Egyébként pedig természetesen nyitott vagyok a kérdésekre, és szívesen együtt működöm az árnyékjelentéstevőkkel. Lichtenberger, bitte. Lichtenberger asszony kíván szólni. Rövid leszek, mert sajnos az idő már kissé előre haladt. Egy további opcionális eszköz kérdése a páneurópai licenszek tükrében nagyon körültekintő vizsgálatot igényel, hogy valóban hozzáadott értéket képvisele vagy sem. Meggyőződésem szerint, hogy ez egy nagyon, ez egy nagyon fontos téma, ugyanakkor meglehetősen meg van kötve a kezünk, mert nincsen még a jogkezelőknél meg a menedzsmentnek a gyakorlati kerete. Köszönöm az Európai Copyright Kódex, hiszen itt van a bizottság. Az elv nagyon érdekes. Szeretnék további felvilágosítást, milyennek a célja tovább harmonizálni a copyright törvényeket az EU-ban, vagy pedig csak kisebb kiigazítások lennének. Tudom, hogy majd a tervezetet előterjesztik, viszont az ALDE sedójaként szeretném ezt megkérdezni. Köszönöm. Most úr, Bagusz úr kíván ez még hozzászólni? Vagy lezárhatjuk? Lezárhatjuk. Jó. 26-án jönnek a jelentéstervezetek, 30-áig kell a módosítókat benyújtani, most pedig Stein asszony jelentésére térünk rá jogalkotási együttműködések témában. Ach so. Ja, da möchte ich eigentlich den Ausschuss nur bitten. Ähm, da... Kérem a bizottságot, hogy einholen. Az alapjogi intézet véleményét szerezzük be ehhez, mert nem eléggé világos a kép, és most nem mennék bele semmi egyéb részletbe. Van-e ellenvetés? Nincs. Jó, akkor ezt így csináljuk. Most akkor a zárt ülés következik. Röviden megállunk, hogy át tudjunk állni. Videó kikapcsolnak, akinek nincs joga itt lenni, az kimegy és néhány percen belül folytatjuk az ülést. Ist einer vom Rechtsdienst da? Passhaus wollte doch kommen. Passus.